Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, megnyitom az ülést, és szeretném azzal kezdeni, hogy most fejeztük be a koordinátorok ülését, és még a délelőtt folyamán megismerhetik ennek az eredményeit és azt kérem, hogy ez délután háromig aztán olvassák is el, hogy el tudjuk fogadni, és akkor jön a mai ülésünk legfontosabb napi rendi pontja, mégpedig az internettel kapcsolatos meghallgatás. Az internet az Európai Unió belüli kultúrák közti megértés szolgáló oktatási eszköz. Hát a kommunikációs és információs technológiák megváltoztattak bennünket, az egész világot, így aztán meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, és mit tanulunk. Ha az ember ma rányom egy gombra, akkor számtalan tartalommal találkozik, és itt választani kell tudni. Mindannyian tudjuk, hogy az internet befolyásol bennünket, ha akarjuk, hanem és befolyásolja az embertársaink véleményét, a társadalom véleményét, és új tanulási utak és módok jelennek meg, más kultúrák megismerése is többek között. Nos, mit jelent mindez a mi jövőbeni munkánk számára a kultúra területén? A Lisszaboni szerződésben 100 67-es 4 pontban az áll, hogy a kultúra minden területét figyelembe kell venni. Ott van az UNESCO konvenció, arról is nagyon sokat beszéltünk már a múlt héten, és azzal kapcsolatban is volt egy kis meghallgatás, és azt hiszem, hogy meg kell próbálnunk az embereket minden korosztálynak megadni a lehetőséget, hogy az interkulturális tanulási módszereket elsajátítsák és lehetőséget kapjanak az interkulturális párbeszédre. Az online anyagokat rendelkezésre kell bocsátani a különböző kultúrákból, alkalmazni kell tudni, és természetesen különböző nyelvi lehetőségeink vannak, meg kell érteni a az adott partnert, meg kell nézni, hogy ez milyen eszközökkel lehetséges. Az elmúlt ülésen Strasbourgban elbúcsúztunk a kulturális örökség egy részéről, amikor a digitális kultúráról beszéltünk. És mindennek természetesen hatása van a képzésre, és ez a mai témánk tulajdonképpen, és nagyon örülök, hogy olyan szakértőket sikerült megnyernünk, Johannes de Kruter urat a Löveni Katolikus Egyetemről. Itt van André Rassin úr, a Personal Democracy Fórum alapítója, majd elmondja, hogy mi ez. És itt van körünkben Rena Wideman professzorasszony, és ő már nagyon sok meghallgatásról ismerjük a broadcasting kapcsolatosan, ismerjük már őt, az ARD főtitkára, és a német UNESCO bizottság tagja, Jean-Joël Zsanani professzor is itt van velünk, ő történész, író és egykori elnöke a francia nemzeti könyvtárnak, és a Europartner elnöke. A meghallgatást a következőképpen képzeltük el, két fordulónk lesz. A szakértők prezentációja először de Kruter és Rassier urak kezdik 10-10 percben, utána jön a kérdés-felelet szakasz, majd következik a második rész, Wiedemann és Anane, urak, és akkor ugyanúgy a kérdések és a válaszok. És a kollégákat arra szeretném már most kérni, hogy a hozzászólásaikat tényleg a kérdések feltevésére használják, hogy egy igazi eredményt tudjunk elérni, nem kellene itt korreferátumokat tartani, röviden fogalmazni, hogy legyen idő arra, hogy mindenki szót kaphasson, aki kérdezni akar. És a végén azután a bizottság részéről is hallunk majd egy hozzászólást, és a spanyol elnökség is képviselteti magát, a képviselő majd elmondja véleményét a hallottakkal kapcsolatban. Ismételten közvetítik az ülésünket, és nekünk ezt mindig jelezni is kell, hogy ez így van, hát most megtettem, és kérem, hogy a mikrofont, ha nem beszélnek, kapcsolják ki, ez is ide van nekem írva, hogy el kell mondanom, és hát akkor ezzel el is mondtam mindent, ami ide van írva, és még nagy szeretettel köszöntöm Matteo Cahetti urat a DG Education-ből, a DG Culture, DG Info részéről Ana Tede Túr, és a spanyol részéről dr. Javier González Régát a oktatási tanácsból, és Kudalepe Móza asszony pedig a kulturális tanács részéről. És most pedig meg is adom a szót de Kruter professzornak, a Lőveni Egyetem professzorának tartsa meg a prezentációját. Öné a szó. Nyomja meg a gombot, kérném szépen ezt. Azt hiszem megvan a gomb. Jó. <laughs> Jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Akkor az első 10-15 percet arra használnám, hogy a virtuális mobilitásról beszéljek. Az egyetemen e, ezzel próbáljuk támogatni az oktatást az információs és kommunikációs technikákon keresztül. 30 percre van innen keletre az egyetem, ahol dolgozom. Ez egy teljes egyetem, úgyhogy 14 fakultásunk van, és 30 ezer diákunk, és 2000 2000 óta pedig számos egyetemmel vagyunk partneri kapcsolatban, úgyhogy 23 kampusszal van kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy mi vagyunk az egyik legrégibb egyetem Európában, mi individuális, egyéni oktatási módszerekkel dolgozunk, ez támogatja a tanárokat és a diákokat is abban, hogy megfelelően tudják hasznosítani az IKT-t a tanulás során, szakértelmet, tanácsot adó projekteken dolgozunk és én a politika tanácsadással foglalkozom az oktatási eszközökkel kapcsolatosan. Röviden arról szólok, hogy mit is értünk mi kulturális kompetencián, illetve a virtuális mobilitás fogalma hogyan jelenik meg ebben a kontextusban. Lényegében azt hiszem sokféle módon lehet definiálni a nemzetközi oktatást, de hát ez ugye a nemzetközi elem, integrációját jelenti a felső oktatásba. És hát ez az elmúlt évtizedekben egy tudatos lépés volt, élve azzal a lehetőséggel, amit a globalizáció ad nekünk, és nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten dolgozzunk. Brocki kollega volt az, aki ezzel foglalkozott. Azután hát ott vannak a különböző programok az Európai Unióban, az Erasmus program, azután az Európai Egyesület, amely szintén ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Nagyon sok egyetem működik együtt, és otthon is lehet élni azzal a lehetőséggel, ugye nagyon sok diák érkezik más egyetemökről, és itt a helyi diákokat is be lehet vonni ezekbe a kapcsolatrendszerekbe. A legfontosabb példa Lővenben ez a a például a koncepcióra jellemző az, hogy ugye a tantervet és nemzetközi tesszük, és itt nyolc vagy kilenc módja van annak, hogyan lehet a kurikulumot nemzetközövé tenni és hogyan lehet bizonyos tartalmakat megjeleníteni, vagy idegen nyelven dolgozni. Úgyhogy ez a nemzetközi tétel, ez azt jelenti, hogy számos workshopra, programra kerül sor, és hát nagyon sok esetben ösztöndíjakra, amikor más egyetemen tud az ember bekapcsolódni ebbe a munkába. Ez az internacionalizáció, ez természetesen összefügg az interkulturális kulturális kompetenciával. Ha az emberek határon átnyúlóan kerülnek kapcsolatba, akkor a különböző gondolkodásmódok ütköznek egymással, és ezért a kompetencia, az interkulturális kompetencia egyre nagyobb szerepet kap, meg kell érteni a másik kommunikációját. Így aztán ez nem csak az egyetlen eleme az internacionális művelődésnek. Számunkra az a fontos, hogy a diákoknak különböző tapasztalatot adjunk egyetemek között mozogva, és itt bekapcsolódnak az ottani kultúrába, eddig nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy különböző perspektívából tanuljanak, de most az interkulturális elem előtérbe kerül. Tehát meg kell érteni, ezt reagálni kell tudni a kulturális különbségekre. Nagyon sok definíció létezik itt, de itt azokról a skillekről van szó, amelyek lehetővé teszik a kultúrák közötti megértést, illetve a motivációt, hogy akarják megérteni a másik kultúráját. És nagyon fontos, hogy a tanárokat is ö, támogassuk abban, hogy tanulják meg, hogyan kell használni az inter, az információs és ö, kommunikációs technológiákat, hogy jobban elősegítsék a ö, diákok ö, kulturális, interkulturális kompetenciájának a kialakulását. Mi azt mondjuk, hogy ezek a támogatott tevékenységek nagyon fontosak. Ö, itt nem csak a támogatott tanulásról, hanem a támogatott kutatásról is szó van. Ezt megpróbáljuk megkönnyíteni ugyanis az IKT az nem teremtett egy tisztán virtuális, virtuális tapasztalatot, nagyon fontos, hogy fizikai tapasztalatok is legyenek bizonyos tevékenységekkel kapcsolatosan. Így tehát erre nagy szükség van mi azt mondjuk, hogy ez egy együttműködésre ösztöndő terület, ugyanis hogyha együttműködünk, akkor ez hozzáadott értéket jelent nagyon fontos ez az IKT területén, hogy ne csak passzív fogyasztók legyünk, ne csak nézzük a videót, hanem eközben legyen egy interakció a diákokkal is és akkor ez már az interkulturális kompetenciát is elősegíti. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy honnan jön a tapasztalat. Ha az IKT-t használjuk, hogy a nemzetközi határon átnyúló ö, tapasztalást segítse, hogy hogyan tudjuk ugyanazt elérni, mint a fizikai ö, tapasztalatok. Egyet értünk, hogy ez nem ugyanaz és az összehasonlítás sem mindig megfelelő. A gondolkodást más irányba kell vinni, de az biztos, hogyha az ember teljes tapasztalatokra akar ö, szert tenni, akkor az IKT-nak még meg nincs meg az az eszközrendszere, amivel ezt biztosítani tudja, de sokat tehet. Tehát akkor, amikor a tanulást megtervezzük, megnézzük, hogy milyen kompetenciákat akarunk kiépíteni, hogyan lehet kommunikálni egymással bizonyos nyelveken, hogyan lehet megérteni bizonyos értékeket, akkor például akár videokonferencián keresztül, akkor ez a kompetencia így is stimulálható, de azért ez még nem azonos teljességgel a konkrét tapasztalattal. Fontos a mobilitás, fontos itt a különböző szemináriumok, kurzusok, workshopok kombinációja nemzetközi szenten is, és ez összekapcsolhatja, ezek összekapcsolhatók az interneten keresztül, és így akár másokkal is lehet találkozni így az ember megismeri másik, a többi, többiek kifejezett, kifejezés módját, testbeszédét, például a videokonferenciákon keresztül, és ezek nagyon terjednek, úgyhogy nagyon hamar meg lesz a lehetőség, hogy a videón keresztül egy ilyen teljes képet kapjon az ember arról a szeméről, akivel beszél. És a egyre inkább a kép kerül előtérbe, tehát a kép alapú kommunikáció egyre jobban előtérbe kerül, és ez a tanulás és a tanítás kontextusában is megjelenik. És akkor még néhány példa. Számos nyelvtanfolyamon az egyetemen egy bizottság által kidolgozott projektet használnak, ezek webkonferenciákon alapulnak, és itt a diákok tudnak beszélni egymással, nem csak a kommunikáció kedvéért, hanem ilyen peer review keretében, hogy, hogy felmérjék, hogyan tudják kifejezni magukat, és legyen meg egy keret, amiből kiderül, hogy hogyan tudják kifejezni magukat. Ez az európai referencia keret. És hát van egy szabad internet szolgáltatás, meg lehet tanulni egy más nyelvet többiekkel, a többi érdekelt tanulóval együtt, akinek mindenkinek más a nyelve, fel, bejelentkezik a hálózatra, és van, aki franciául, van, aki hollandul akar tanulni, egymás anyanyelvét akarják megtanulni. És lehet, hogy itt nincs is szükség egy professzionális tanárra, és hát aztán ezt persze ki lehet terjeszteni, hogyha ezt a közös európai referenciakeretet akarjuk használni. Úgyhogy ez csak egy példa, amit említenék, ami nemzetközi szinten hasznosítható, az interkulturális konferencia kialakítására. Kérjük, hogy interjút kint a termen kívül készítsenek, mondja az asszony. Nem, ez az a hely, ahol interjúkat kellene készíteni. Tehát együtt élünk ezzel, és ha megtanuljuk egymás nyelvét, az nagyon, nagyon fontos, de nagyon sokan már aktívan dolgoznak valamilyen nyelvvel, és többet akarnak, hanem in, nemzetközi kontextusban akarnak dolgozni, nem csak nyelvileg, hanem interkulturálisan, hogy a megfelelő kifejezéseket használják, hogy érezzék meg az egyes helyzetek lényegét. És most a SEFCUP projekt keretében ezt a, az interneten szintén megtalálják, itt az INKA szó jelenik meg, ez az interkulturális kompetencia mérésére szolgáló eszköz. Ez egy nagyon jó áttekintést ad, hogyan tudják a diákok értékelni egymást abban, hogy, hogy hogyan működik az interkulturális kommunikáció az ő esetükben. És így aztán egymást is tudják értékelni. Egy másik gyakorlat, amin most dolgozunk, Londonban. Ez egy nemzetközi üzleti keret, ahol a résztvevők gazdasági, üzleti adminisztrációt tanulnak interaktív módon, fiktív társaságok, gazdasági társaságok keretében, és hát ez az interkulturális kompetenciát is fontossá teszi, és most ezen dolgozunk, megtervezünk egy speciális munkahelyet, ahol bizonyos kérdéseket meg kell tudni oldani, különböző értékekkel szembesülve Hát csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy milyen komoly lehetőségek vannak ezen a területen. A Lőveni Egyetemen tíz éve van egy projekt, 22 diák Granadából, Lövenből videokonferenciával érintkeznek, és ez nem csak a tanárok ö, oktatására fontos, hanem ö, vitákat és gyakorlatokat is lehet így folytatni kisebb ö, csoportokban, így ö, jobban megvalósul az interaktív vitás. Ö, itt a témák, amiket választunk, az a film, irodalom, amelynek globális jelentése van, de lokális helyi ö, ö, applikációra van szükség. Tehát megvitatják ö, egymással a kérdést, összehasonlítják, hogy például bizonyos irodalmi vagy film, meg ö, milyen interpretációt kapnak az adott kulturális környezetben. A másik dolog, hogy a diákok itt a saját nyelvüket tudják használni, és nagyon komoly az együttműködés, és ez egy alapvető elem, mert ez elősegíti az interakciót. Éveken keresztül tanultak, nagyon komoly időt töltöttek el ezzel, és hát megtanulják a részleteket, és ennek során és a, a, a tanulási folyamatnak ez is a része. Még egy utolsó, hogy azt mondjuk, hogy a mobilitás milyen fontos. Sokat teszünk azért, hogy az IKT a fizikai cserét is elősegítse. Ez csak egy, van már egy ilyen tentatív lista, de ez még nem kimerítő. Már beszéltem a fizikai kapcsolatokról. Ugye, hogy az ember találkozik egymással online, így lehet barátokat szerezni, házastársat szerezni, és azután fontos, hogy ezzel indulva legyenek fizikai ö, tapasztalatok is, és ö, próbálunk ilyeneket ö, kialakítani. Vannak olyan hálózatok, amelyek elősegítik ezt a tevékenységet. Itt Lövenben nagyon sok időt töltöttünk, hogy az eltanulást ö, megismertessük, ö, és hogyan lehet ennek keretében tanítsuk meg az interakciót. Ez online módon működik, de szoros kapcsolata van a valósággal. Hát természetesen a kérdéseikre válaszolunk. Mi reméljük, hogy az IKT támogatást el fogják ismerni, hogy milyen fontos szerepet tölt töltesz be, és lesz egy ilyen virtuális Erasmus. Nem csak azért, hogy elérjük azt, hogy 2020-ra a diákok 30%-ának legyen nemzetközi tapasztalata, hanem tegyük lehetővé azok számára is, akik nem tudnak utazgatni Európában, hogy szertehessenek interkulturális kompetenciára az IKT segítségével. És erre Persze komoly befektetésekre van szükség egyetemi szinten, de azért ez akkora összeg, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát a mobilitás az egy hozzáállás, és ezt kell elérni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Reszely úrnak, tessék! Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindennek! mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, ez nagy megtiszteltetés számomra. Azt hiszem, hogy az a kis közjáték, amit 5 perccel ezelőtt átéltünk, ez nagyon jól kapcsolódik az új médiához kapcsolódó párbeszédünkhöz. Remélem, hogy engem majd nem kell ugyanígy felbeszakítani, nem lesz rá szükség. Az internet már is a legnagyobb platforma világon a kultúra megosztására mindannyian csak egy, mindannyiunkat csak egy link választ el egymástól. Ez a meghallgatás is azt mutatja, hogy milyen erőfeszítéseket próbálnak tenni a különböző e, kormány szervezetek. Persze ez fontos, de azt el kell ismernünk, hogy egyre nagyobb a felhasználók által generált tartalmak tengere, amiben mindannyiunknak navigálni kell. 2008-ban az amerikai elnökválasztási kampány során nagyon sikeresen használták az internetet. Akkor még nem voltam teljesen tisztában azzal, hogy a világ mennyire megváltozott, amíg meg nem látogattam egyik délután édesapámat. Felhívott és megkért, hogy ugorjak át hozzá, hogy segítsek neki az e-mailezésben. Apám nem túlságosan sokat foglalkozik a politikával, úgy nem menne el például egy politikai gyűlésre, vagy nem dolgozna azért, hogy egy jelölt bekerüljön, de azért elmegy szavazni. De hogyha valaki a vacsoraasztal mellettül, vagy barátokat látogat meg otthon, és a politika témája felmerül, akkor az édesapám is beszáll le be a társalgásba. 83 éves, 50 éves kora óta szavaz az Egyesült Államokban végig így viselkedett, végig körülbelül ez volt a kapcsolata a politikával. De most, ezen a délután ott álltam a vállal fölött, és segítettem neki egyszerre több e-mailt elküldeni, hiszen ezt nem tudott addig. Az e-mailben, amit elküldött, egy Barack Obama videó linkje szerepelt, és az volt az üzenet, hogy nézd meg. Az édesapám ugyanazt az 50 embert ugyanaz az 50 emberrel vette fel a kapcsolatot, akivel amúgy mondjuk egy hónapban találkozna, de így most egy gomnyomásra, egy e-maillel, egy közös e-maillel, egy politikai pamflettezővé vált, aki egy pillanat alatt eléri azt az 50 embert. Az egész USA populáció szemszögéből, ezt egy más megközelítésben úgy láthatjuk, úgy képezhetjük le, hogy 1,5 milliárd online videót tekintettek meg az USA választások alatt, amelyeknek a címében vagy a McCain, vagy az Obama szó szerepelt. Ebből a másfél milliárdból 1,35 milliárd, azaz több mint 90 százalék, olyan videó volt, amelyet az állampolgárok maguk készítettek, nem pedig a kampányszervezők. Világossá vált, hogy nem hagyhatjuk figyelemen kívül azt, hogy az emberek, az átlagemberek a határokon túlnyúlóan rengeteg kapcsolatot vesznek fel egymással, és rengeteg mindent tesznek az internet segítségével olyan dolgokat, amikre igazából a kormánynak már nincs ráhatása. Ezek az emberek közös nyelvet alakítanak ki, nem pedig egymás anyanyelvét tanulják meg. A szöveg helyett inkább videók segítségével kommunikálnak. Ez a videóértés vagy videóul tudás az emberi kommunikáció teljesen új generációját jelképezi. Azt mondanám, hogy ebben a teremben, aki ül, mindenki félig meddig tud videóul, hiszen tévében, online, vagy a moziban mindannyian sok-sok filmet látunk. Azonban, ha feltesszük a kérdést, hogy ilyen tartalmat mi is képezünk-e, mi is hozunk-e létre, akkor már kevesebben fogják azt mondani, hogy valóban ők is csinálnak videókat. Tehát ezeket az embereket nevezném videóul perfektnek, hiszen ők teljes mértékben természetesen és kényelmesen videóval kommunikálnak, a kommunikációjukból a szöveg pedig teljesen kiszorul. Mi is ennek a kontextusa az Európai Unióval kapcsolatban? Az én szervezetem, a Personal Democracy Forum vizsgálta azt, hogy a technológia hogyan változtatja meg a politikát, a kormányzást és a társadalmat az USA-ban az elmúlt hét évben. Tavaly megjelentünk Barcelonában is, hogy ugyanezt a témát az EU-ban is vizsgáljuk. Több mint 400 ember 15 országból két napon keresztül megpróbált néhány nagyon komoly kérdésre válaszolni, arra vonatkozólag, hogy az új technológiáknak milyen hatása van az EU kormányzati rendszerre, és hogy egy szélesebb körű páneurópai társalgást, párbeszédet elő tudná ezt segíteni. Nagyon sok kérdés és válasz merült fel. Természetesen nagyon sok olyan téma van, amely táplálja a nemzeteken átnyúló párbeszédet, például az európai kormányzás, az európai intézmények átláthatósága, illetve az internet szabadságának a védelme. Nagyon sok szerves különbség van, amelyeket nem lehet könnyen áthidalni. Azok az emberek, akik érdekel az, hogy a politika hogy változik meg az internettől, nagyon különböznek, és a változások is nagyon különbözőek országról országra. Ott vannak a brit választások, amely igazából az egész kampány három hétig tartott, és az internetnek nagyon kicsi volt a hatása, különösen az USA, USA-beli példához hasonlítva. Aztán ott van az a lehetőség, hogy az emberek nem akarják majd egymás nyelvét megtanítani, megtanulni, hanem egy közös nyelvet akarnak kialakítani. Jeremy Zimmerman azt mondta, hogy lesz a páneurópai online párbeszédnek közös nyelve, és sajnálatos módon ez az angol lesz. Azt is felismertük, hogy közös abban, hogy az internetet hogyan lehet használni a kormányoknak, az az, hogy a megígért szolgáltatásokat online teljesítik. De engedjék meg, hogy még egy új terminussal gazdagítsam a szókincsüket ma, ez a we government, azaz a mi kormányzásunk. A kormányok akár maguk is tudnak információt szerezni, adatokat gyűjteni az állampolgároktól, új szolgáltatási formákat hoznak létre, hogy hasznosá tegyék magukat a civil társadalomban. És az az igazság, hogy ez a We Government a, alulról építkezve gyorsabban működik, mint ahogy akik tudnak. Mik a nyitott vagy nyílt adatok, és mik a közadatok, vagy a nyilvánosságon előtt lévő adatok? Ezek olyan adatok, amelyeket online olvasni lehet, és online keresni lehet közöttük. Ez valami új a nyilvános információk tekintetében. Az egy dolog, hogy egy kormánynak az egyik irodájában, az egyik asztalban ott vannak valamilyen dokumentumok. Az egy dolog, de ez nem jelenti azt, hogy ez olyannyira nyilvános lenne, mint hogyha az interneten is hozzáférnénk. Az internet nagyon sok és erőteljes összekapcsolódást hoz létre. És itt nem csak a hiperlinkekre gondolok, hanem arra is, hogy mennyire gyorsan tudunk egymás között gondolatokat megosztani. Azt, ott van például a Twitter, a hashtag, vagy az a nem konferenciák, vagy a Meetup Everywhere. Ezek olyan platformok, amelyek a hasonlóan gondolkozó embereket összehozzák, ahelyett, hogy fizikailag kellene találkozniuk, az interneten keresztül tudnak egymással kommunikálni. Ennél is komolyabb probléma az, hogy a hiány gazdaságból a bőség gazdasága felé mozdulunk el, mégpedig rakétasebességgel. Az egész emberiség hamarosan mobil eszközökkel kapcsolódni fog egymáshoz. A bőséget természetesen az kommunikációs technológia területén értettem. Gondoljunk bele, hogy 10-15 évvel ezelőtt mekkora aktatáska méretű mobiltelefonokkal szaladgáltunk, most viszont majd a zsebükben hordozhatjuk majd az internetet is. Miért fontos a mobilitás és az internet sebessége, és miért nagyon fontos az Európai Unió számára is, hogy határozott IKT politikájuk legyen. 30 évvel ezelőtt a Mouse nevezetű nonprofit szervezet um, létrejött New Yorkban, 97-ben pedig mi is létrehoztuk a szervezetünket. Azt láttuk, hogy az általános iskolákban ugyanazokat, az szervez, ugyanazokat az eszközöket, faxokat, telefonokat használják, mint az irodákban. hogyha valaki üzleti autót kap, vagy kapott egy kártyát valakitől, akkor azon más adatok szerepeltek, mint most. Faxszám például szerepelt már, de e-mail cím még nem. 30 év alatt azonban a Fortune 400-as listáján található összes vállalkozás már éjjel-nappal elérhető hálózatokon keresztül kapcsolja össze magát a fogyasztókkal. Hogyha a Sony-tól, Canon-tól, Nikon-tól vásárolunk, akkor amikor a, az Enter gombot lenyomjuk, azonnal létrejön a tranzakció, akár éjjel, akár nappal, akár vasárnap vagyunk. Az iskolák csak az év összes idejének 15%-ában vannak nyitva. Az oktatást még mindig úgy tekintjük, mint az iskolapad monopóliumát, de ugyanúgy, ahogy a vállalkozók vagy a vállalatok az év minden napján és minden órájában hozzáférhetőek. Szerintem a az oktatás területén is fontos lenne, hogy ugyanígy az oktatáshoz, a digitális könyvtárakhoz, az információhoz éjjel-nappal hozzáférhessenek. Hiszen így jelen pillanatban óriási a szakadék az üzleti élet és a, a, oktatás világa között, azonban egy új világot kell felépítenünk, és ehhez alkalmazkodnia kell az oktatásnak is. Köszönöm szépen, következik a vita a két témával kapcsolatban, a két előadással kapcsolatban. Kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Tessék, kedves kollega, Felinger úr. Köszönöm szépen. Csak egy kérdést szerettem volna feltenni a második előadóhoz. Azt szerettem volna kérdezni, hogy úgy gondolja-e, hogy az 21. század oktatás 21. században az oktatás területén, ahol mindenki tanulhat, nem csak egy kis szűk elit, és ahol mindenkinek tanulnia kell, ahol mindenkinek sikeresnek kell lennie, és ahol, ahol, ahol olyan oktatási rendszerünk van, amely a diákokra irányul, a diákokat helyezi középpontba. Ezzel egy időben itt van a technika, az internet, amely egyre inkább ki terjed, elterjed, ez teljesen új oktatási módszereket hozhat létre, teljesen új tantervet, tanrendet. Nem kellene talán most már egy régi osztályteremben ülni ahhoz, hogy tanuljanak a gyerekek? Talán a teljes oktatási rendszert eh, át kellene alakítani, nem csak technológiai okokból, bár technológiai okokból is. De virtuális okokból is. Talán inkább az oktatásra, eh, a tanulásra kellene koncentrálni, nem annyira az oktatásra. összegyű, összegyűjtünk néhány kérdést. Jó, kérem, jegyezzék le a kérdéseket, és megadom a szót Szver úrnak Szlovéniából. Köszönöm szépen. Elnök asszony, az én kérdésem de Greuter úrhoz szól. Azt szeretném tudni, hogy a diákok vajon ma már tanulhatnak-e a virtuális mobilitás keretén belül ezen, a, ezen az egyetemen. Tehát eh, anélkül, hogy fizikailag ott lennének a diákok, tanulhatnak-e az önök egyetemén. És ez a modell, ez a tanulási modell vajon a jövőben helyettesítheti-e a valódi, reális mobilitást? Mik ennek a lehetőségei? Elnök, köszönöm szépen. Ötver Prezentáció, i także e, futurystyczne Boris úr következik. Köszönöm szépen. E, köszönöm szépen ezeket a futurista e, víziókat. Ezek nem sokára már a nem sokára már valósággá válhatnak. Az információs technológia a közvetlen kapcsolatot nem helyettesítheti a diák és a tanár között. Azt gondolom, hogy Valóban a személyes kapcsolatnak fontos szerepe van ahhoz, hogy a diákok személyessége fejlődjön. Természetesen a virtuális aspektusok egyre nagyobb szerepet játszanak, kiegészítő szerepet játszanak, de lenne egy kérdésem, amely a következő dologra vonatkozik. Gondolja-e, hogyha néhány éven belül Európában gond, úgy gondolja el, hogy Európában nem lesz néhány éven belül digitális megosztottság. Mindenhol lesz széles sávú internet, minden eh, iskola kapcsolódhat az internethez. Hogyha ez a vízió megvalósul, akkor úgy gondolja-e ez alapján, hogy a diákcsere eh, rendszerek, az internetes eh, oktatási portálok, az például a jogi egyetemek tanulói számára a nyelvoktatás, vagy stb. programok megvalósulnak-e. Ma például a jogi, jogi egyetemet végző diákok nem tudnak kommunikálni egymással, mert nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Talán az e- Erasmus projektet most e Erasmusszal lehetne helyettesíteni, internetes Erasmus programmal. Az interneten kellene a diákok közötti kapcsolatot erősítene, erősíteni. Ez nem is olyan rossz ötlet. Talán kísérleti projektekkel lehetne ezt megvalósítani. Matula úr következik. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și să-i felicit, dar... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék szeretném elmondani, hogy nagy érdeklődéssel követtem az előadók prezentációit, kiváló tapasztalatokat osztottak meg velünk. Az elmúlt 10-15 évben nagyon gyors fejlődésre került sor, főleg az IKT területén. Vegyük például a mobiltelefonokat. és hogyha megnézzük azt, hogy milyen kilátással nézhetünk szembe egyes területeken, és ezek alapján a következő kérdést tenném fel. Van-e jelen pillanatban olyan perspektíva, hogy az elkövetkezendő 50-100 évben milyen fejlődésre kerül sor? Hogyha abból indulunk ki, hogy az IKT e területén ugyanilyen fejlődési tempó valósul meg, akkor hova jutunk 50-100 év múlva? Az elmúlt 10 éves, 10 évben megvalósuló előrelépés valóban fantasztikus volt a kérdés, hogy 50 vagy 100 év múlva hogy fognak kinézni a dolgok? Mi vár ránk? Elnök Gálni képviselőasszony következik. Asszony, nagy örömmel hallgattam ezeket az előadásokat. Egy aspektus nekem hiányzott. Valóban az IKT óriási lehetőséget ad, de veszélyeket is hordoz magába, és azokról nem hallottunk, hogy a lehetőségeket ki kell használni, a veszélyekre pedig figyelni kell. Akár legyen ez a politika világa, vagy éppen az oktatás világa, tehát ezt kontrollálni kell tudni ezt a területet. Erről is jó lenne tudni valamit, vagy éppen ennek az időtávját látni. A másik kérdésem a Lőveni Egyetem előadójához szól nagyon fontosnak tartom az oktatói és hallgatói e, cseréket, úgyis, mint egyetemi oktató. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e tapasztalatai, visszamérése arról, hogy a internet adta lehetőségeket kihasználva a hallgatóknak milyenek a tapasztalatai, és ez megvan-e az oktatóknál, vagy ez még e, nem alakult ki? Köszönöm. Vielen Dank. Ich darf dem Kollegen Köszönöm szépen. Boris úrnak mondom, hogy már évek óta a Comenius program keretében van egy e-twinning program. Ez egy csodálatos program, ez az iskolai osztályokat köti össze, mégpedig az Európai Uniós határokon túl. Nagyon-nagyon előre haladtunk a Comenius programmal, nem csak az iskolák találkoznak egymással, hanem virtuális találkozási program valósul meg. Két évvel ezelőtt Szófiában egy nagy konferencián voltam. Nagyon sok iskolai osztály jött ott össze, akik egyébként részt vettek ebben a programban már korábban is, és a tanáraik is ott voltak. Csodálatos volt látni azt, hogy a technika hogyan kötötte össze a gyerekeket, a fiatalokat. Az interneten keresztül barátságok alakultak ki. Úgyhogy Szerintem, szerintem ezen a területen már kiváló eh, eredményeket értünk el. Most visszadom a szót a szakértőinknek. Reszjei professzor úrnak először is. Sajnos nem halljuk a hozzászólót, a mikrofont kérjük, most megvan. Köszönöm szépen, hogy doktornak titulált az elnök asszony. Kiváló kérdéseket kaptunk, és teljes mértékben fontosak ezek a kérdések. Valóban az oktatás változni fog, meg fog változni. Ami az oktatást, ami az oktatást jelenti, az meg fog változni. A pedagógia történetében ugye nagyon sokat foglalkoztunk a hiány kérdésével, az információ hiány kérdésével. A diákok csak az, a tankönyvekből tájékozódhattak, a tankönyvekre csak egy ideig támaszkodhattak, ezért a tanár segítségével memorizálni kellett, meg kellett tanulni kívülről az információkat, amelyek szerepelnek a, a tankönyvben. Na, ez most megváltozott. Most már az információ túlburjánzik, nagyon sok információ van, a memorizálás, ez kevésbé fontos, nem arra van szükség egy fiatalnak, hogy bemagolja a tudásanyagot, sokkal inkább a navigáció lesz fontos. Ez lesz a fontos része a, a, az oktatásnak, és ehhez a digitális írástudásra is szükség van. Azért, hogy hogy képesek legyenek a diákok navigálni az információban, hogy tudják azt, hogy egy, egy, egyes információknak milyen minőségi mutatóik vannak, melyik a jó minőségi információ. A második dolog, lengyel képviselő tett fel egy kérdést, az a, a tanárok most már nem állhatnak egyedül a katedrán, sokkal inkább segíteniük kell a diákokat a navigációban. Egyes esetekben pedagógiai keretre van szükség, amelyet egy tanár adhat, és természetesen az értékelés fontos annak érdekében, hogy a megfelelő oktatás sztenderdjeit kidolgozhassuk. De szeretném mindenkinek elmondani, hogy el kell térnünk a, az eddigi elvektől, mely szerint az információ hiányosan áll rendelkezésre, most már az információ eláraszt bennünket, és a diákok maguk választják meg, hogy milyen pedagógiai segítségnyújtásra van szükség, milyen tanárra van szükségük. Végül pedig, igen, az ütem nagyon-nagyon gyors. A DNS-ünkben a módosulás 20 évente módosulásra 20 évente kerül sor. A digitális világban azonban a digitális információk vagy az előrelépés 4-5 évente történik meg. Ma már a fiatal generációk teljesen más módszereket használnak, mint mi. A 25 év alattiak például már nem is használják az e-mailt ami nekünk még új technológiának számított. A generációk között tehát nagyon nagy változásokra kerül sor, és ezt a változásnak az ütemét komolyan kell venni. Néhány reakcióval részemről is. Az első kérdés, hogy a tanítástól a tanulás felé kell elmozdulni, ezzel tökéletesen egyetértek. A technológia annak a módja, hogy támogassa a tanítást, a tanulást, hogy bizonyos tanulási eredmények elérésében segítsenek minket. De ugyanakkor nem tagadhatjuk azt sem, hogy például a közösségi oldalak, az internet szintén közö, közvetlen hatással vannak a tanításra, az oktatásra. Nem csak eszköz, hanem a tanítás módját is befolyásolja, formája a tanulás alapjába véve megváltozott. Például John Simpson a Baszkai a Kanadai Egyetemen azt mondja, hogy igen, óriási változás következett be a tanulásban, de a tanítás is változott. Egy e példával élnék. A tanulónak kell lennie a központban, hiszen egy tanár most már nem tud felügyelni, ellenőrizni mindent úgy, ahogy régen tudott, hiszen az eszköz megváltozott, egyre több eszközt használunk, és egyre több eszközt hoznak be a tanulók a rendszerbe, azzal megváltozik teljesen a fókusz, és egyre nehezebb lesz őket kontrollálni. Úgyhogy teljesen meg kell változtatni a tanításhoz való hozzáállást is. Persze vannak egyre dinamikusabb vezető tanárok, akik azt veszik észre, akik észrevették, hogy most már nem csak tudásra van szükség, hanem a tanulás eredményét kell máshogy tekintenünk, más lesz a tanulás eredménye, mint az információ megtanulása, bemagulása. Látok pozitív változásokat, különösen az elmúlt öt évben, amikor a technológiai változás gyorsaságával meg kell, megpróbál lépést tartani az oktatás is. Optimista vagyok, de nem fog olyan gyorsan bekövetkezni minden változás, ahogy szeretnénk. Természetesen még véletlenül sem olyan gyorsan, mint az üzleti világban. A virtuális tevékenységek az egyetemen igen, vannak már nálunk is, főleg kevert módon, hiszen fizikailag létezik nálunk a kampusz, az egyetem épületeiben folyik az oktatás, de már vannak virtuális tevékenységek. Az oktatási források tekintetében egyre inkább használjuk ezeket a rendszereket, és a hollandiai Open University-vel is együttműködünk, közös órákat öm, szervezünk, és fejlesztjük ezt, hogy bármikor, bármilyen helyen lehessen az oktatást megszervezni. A virtuális mobilitással az a legnagyobb kérdés, hogy legyenek olyan partnere egyetemek, amelyek szintén hajlandóak arra, hogy ezt a diákcserét megszervezzék és létrehozzák. De hát egyre nagyobb a hálózat, és egyre több az ösztönző erő, a stimulus, ami minket ér. Nem on online tartalom létrehozásáról van szó, hanem arról, hogy virtuális közösséget hozunk létre az egyetemek között is. Az Erasmus, fizikai Erasmus helyettesítése virtuális erasmus szerintem ez abszolút nem lenne helyes út, mindegyiknek megvan a maga helye. Nagyon sok diáknak a fizikai élményre szüksége van, éppen erre hozták létre az Erasmus-t. Az virtuális Erasmusnak azért lenne létjogosultsága, mert vannak olyan diákok, akik fizikailag nem képesek arra, hogy elutazzanak másik országba, plusz eh, ki lehetne szélesíteni a, az Erasmus által lefedett emberek, vagy az Erasmus által lefedett területeket a virtuális Erasmusszal hiszen az emberek már a tanulás idejüknek szinte 90%-át amúgy is a számítógép képernyője előtt töltik, miért ne emeljük be ebbe az időbe is, miért ne építsük be ebbe az időbe is az Erasmus-t. Elképesztően gyorsan változnak a technikai feltételek, és hogyha az egyetemek egy nem öm, elég gyorsak, és például a tartalom nem a tanártól fog érkezni, akkor máshonnan fogják a, a diákok megszerezni azt a tartalmat. A diákok lógnak az órákról egész egyszerűen azért, mert máshonnan szerzik meg a szükséges információkat, nem az iskolából. Az utolsó dolog, nagyon alapos kutatásra van szükség az előnyökkel kapcsolatban, persze ez, de hát az egész ö, oktatási technológiának ez a lényege, hogy azt vizsgáljuk, hogy hol van ennek a valós értéke. És a didaktika megtervezése szempontjából fontos az, hogy a technológia az egy eszköz, aminek persze van hatása, de igazából a, a bizonyos eredmények érdekében megtervezett oktatás eszközeiként kell ezeket figyelembe venni nem vehetjük, hagyhatjuk figyelem kívül, figyelmen kívül nem az a kérdés, hogy használjuk-e vagy nem, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudjuk legjobban kihasználni az IKT-t. Mindenképpen és mindig az oktatás részének kell ezt most már mostantól tekinteni. Azt hiszem, körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, szeretném még egyszer, szeretnék mindegyszer, még egyszer visszatérni arra, amit Sven kollega mondott. A táv egyetemek mindig is, eddig is voltak már. Nálunk az én választási körzetemben volt egy gyakornokunk, aki távegyetemen tanulta, és ma már minden sokkal egyszerűbb az új technológia segítségével nem kell elküldeni postán a levelet, stb. Azonnal hozzá lehet férni, és videokonferenciák keretében ki lehet ezt használni. A távegyetemeken való tanulásra is nagyon jó ez az eszköz olyan diákokról beszélünk, és ez probléma, akiket be kell vezetni ebbe a világba, akiket meg kell tanul, akiknek meg kell tanulniuk ezeket az eszközöket. A baj azonban az, hogy a tanárok, akiknek át kell adniuk ezt a tudást, nem kapták meg ezt a tudást ugye, saját gyerekkorukban. Tehát ugyanakkor kell megtanulniuk a tanároknak, mint a gyerekeknek ezeket az új eszközöket használni, és ez nehéz bizony. Az egyetemeken nagyon rugalmatlan a folyamat. A bolonyai folyamatban láttuk, hogy mennyire nehéz elérni azt, hogy a professzorok most azt, amit korábban öt év alatt tanítottak, most három év alatt tanítsák meg, tehát szabják szűkebbre. Szűkebbre volt szabva az idő. A rugalmasság az oktatási szinten, a professzorok, a tanárok szintjén kisebb, mint a diákok szintjén. És nagyon fontos elérni azt, hogy a tanárok és elsajátítsák ezeket az új technológiákat. Az új élethosszígtartó tanuló nyelvi pro, élethosszígtartó, tartik, élethosszígtartó programról sokat beszéltünk, de ez a tanárokra is vonatkozik. Nagyon sok programunk van a diákok számára, a gyakornokok számára, az egyetemi hallgatók számára, de a tanárok számára nincs program, programunk. Eh, pedig szükség van erre is, el kell fogadni a realitásokat. Ez nem eh, szemrehányás a tanárokkal szemben, sokkal inkább segítségnyújtás. Akkor most ezzel az első részt lezárom, és most Videman eh, professzor asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a professzor úrnak, az elő, professzor uraknak az előadásaikat valahogy úgy látszik, hogy rosszul írtam föl, lehet, hogy ön nem professzor asszony, de hát én annak tekintettem elnézést, mert rossz jegyzeteket kaptam. Semmi baj, mondja az előadó. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, és eh, elmondhatom a gondolataimat. Az UNESCO és a Német UNESCO eh, bizottság nevében szeretnék beszélni. Mégpedig arról, hogy milyen politikai eh, eszközöket fogadott el az Európai Unió és az UNESCO együtt a mai témával kapcsolatban. Melyek a referencia eszközök a két szervezet számára, az Európai Unió és az UNESCO számára? Mind a két szervezet ugyanis foglalkozik ezzel a kérdéssel. Először is említeném az UNESCO, UNESCO kulturális sokszínűségi egyezményét. Az Európai Unió is aláírta ezt, vagy sajátjának tekinti ezt, és a saját jogrendjébe ezt felvette. Emellett fontos az a vita, amely az információs társadalomról szóló csúcs találkozó keretében került megrendezésre. Az UNESCO ebben nagyon fontos szerepet játszott, és a kulturális sokszínűséget a tudásalapú társadalmak fejlődése szempontjából elengedhetetlennek tekinti. A, globális, a világszintű csúcs találkozó eredményeinek megvalósítása nagyon fontos a kulturális sokszínűség, identitás, azonosság, nyelvi sokszínűség és helyi tartalom szempontjából. Ezen eszközök szempontjából közös az, hogy az Európai Unió és az UNESCO meg vannak győződve mindketten arról, hogy a kulturális javak és szolgáltatások nem szokványos gazdasági javak, hanem különleges jelentőséggel rendelkeznek a kulturális azonosság tudat szempontjából. A alapú társadalom és az érték közösség szempontjából is nagyon fontosak ezek. Úgyhogy nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak kell lennünk, amikor az ezen kulturális javakról és szolgáltatásokról szóló, vagy ezekre vonatkozó politikai döntéseket hozunk. Az UNESCO összességében mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyetemes hozzáférés, a tudáshoz való egyetemes hozzáférés megvalósuljon a kulturálisan sokszínű tartalmakhoz való egyetemes hozzáférésről van szó, különös tekintettel a fejlődő országokra, de most nem ez a témánk. Arra kértek, hogy három kérdésről beszéljek. Először arról szeretnék beszélni, hogy milyen céljai vannak annak a politikának, amelyet az UNESCO követ amely a kulturális tartalmakra való, tartalmakhoz való egyetemes hozzáférést tenné lehetővé. Először is itt van az a cél és az a meggyőződés, hogy a kulturálisan sokszínű termékekhez való hozzáférés hozzájárul ahhoz, hogy a békét és a szociális kohéziót erősítse különös tekintettel azokra a társadalmokra, amelyeket multikulturális társadalmaknak nevezünk, és ezek száma egyre növekszik. Emellett az a meggyőződés is kezd elterjedni, hogy, illetve elterjedt már, hogy ez az európai integrációt is erősítheti, és a kulturális összetartást. Mindenkinek az életét gazdagítja az, hogyha, ezeket a, hogyha más nemzetek kulturális kincseit, értékeit megismeri. Végül pedig azt se felejtsük el, hogy a globalizáció, amely nagyon nagy kihívás a jövőbeni munkahelyek számára, erre a kihívásra választ találhatunk, hogyha a Kultúra, az, az országok kulturális kincseit eh, és értékeit jobban megismerjük. Végül elmondhatjuk, hogy eh, a hogy a kulturális sokszínűséget támogató politika azoknak is javára válik, akik ezeket a tartalmakat létrehozzák. Nem csak eh, a nagy nyelvi régiókban, hanem sokkal inkább és elsősorban a kis nyelvi régiókban és itt az interneten keresztül sokkal többen hozzáférhetnek a kis nyelvi, vagy nem annyira elterjedt nyelvet beszélő régiók kulturális kincseihez. Néhány megjegyzésem van még a kockázatokkal kapcsolatban is ami a kulturális tartalmakhoz való egyetemes hozzáférést illeti, milyen kockázatok vannak ezzel kapcsolatban, és milyen kihívások. Először is elmondhatjuk, hogy az elmúlt években a hatalom koncentrálódott egyes transnacionális multimédia vállalkozások kezében itt van néhány globális médiavállalkozás is. És ezeknek a viselkedését vagy fellépését szorosan figyelemmel kell követni. Úgynevezett gatekeeperek tehát ajtón állók alakulnak ki, és ezek az ajtón állók döntenek a döntő jelentőségű infrastruktúrákról, eh, ahogy ezt már mondtuk, illetve az azokhoz való hozzáférésről. Mégpedig eh, vámot is szednek ezek az ajtón állók, és mindenki, aki a tartalmat szeretné elérhetővé tenni a fogyasztók számára, annak ezen gatekeeperek eh, játékszabályai szabályai szerint kell a tartalmakat az internetre feltenni. Egy ilyen ö, típusú ö, példa az Apple, az Apple iTunes ö, ö, zenetartalom, amelyet az iPoddal kombinálnak, most pedig ehhez jött még az Apple iPhone. Tehát aki aki tehát a tartalmat, a saját tartalmát szeretné hozzáférhetővé tenni, ezen keresztül annak ezen vállalkozás szabályai szerint kell játszania. Nem csak a kereskedelmi szabályokról és feltételekről beszélek, hanem ezek a vállalkozások, vagy ezek a cégek tartalmi sztenderdeket is meghatároznak. Itt nem, itt nem csak a piac uraló, domináns pozíció merül fel, hanem a véleménynyilvánítás szabadság és a sajtószabadság kérdése is. Az UNESCO azt is megmutatta, hogy számos tanulmány készült egy bizonyos jelenséggel kapcsolatban, mégpedig arra vonatkozóan, hogy nagy kulturális sokszínűség van az interneten, de ez nem jelenti azt, hogy ezt ki is használják. Az UNESCO figyelmeztet egy dologra, mégpedig a false diversity, vagyis a hamis sokszínűség jelenségére. Nagyon sok olyan felhasználói csoport jön létre, akik nem a felkínált tartalmak sokszínűségét használják ki, hanem szociális csoportokat hoznak létre, és ezen szociális csoportokon belül csak a saját véleményüket eh, cserélik ki egymással, és a saját véleményükben erősítik meg egymást. Így tehát a kulturális, sok, kulturálisan sokszínű tartalom esélyét elszalasztjuk. És az interneten belül is megpróbálnak egyes csoportok izolálódni másoktól. Más kultúrákkal, más tartalmakkal nem akarnak kapcsolatba lépni. Tehát tulajdonképpen saját magukat tartják csak fontosnak, és csak a saját nézeteiket erősítik meg. Ezt is meg kellene vizsgálni a családokban, és a kulturális azonosság átadása, átadása is hatással lehet erre a jelenségre. Legalábbis az UNESCO ezt az aggodalmat fogalmazta meg. Végül elmondhatjuk, hogy, hogy van itt még egy aggodalom azzal kapcsolatban, hogy az internet következő generációjában az internetes szolgáltatás már tulajdonképpen egy nagy piac tér lesz, és nem annyira egy nyilvános szféra létrehozása, ahol, amelyen belül mindenki hozzáférhet a minőségileg jó ö, tartalmakhoz. Kétség kívül a jövőben is nagyon sok ö, tartal, tartalmi nagyon sok tartalmat fognak majd felkínálni az interneten, amely szórakoztatásra alkalmas, vagy figyelemelterelésre alkalmas. Kérdés azonban, hogy a jövőben a kulturálisan magas színvonalú drága tartalmakhoz ki fog hozzáférni. Lehet, hogy csak egy szűk réteg, amelynek a, a pénzügyi lehetőségei ezt megengedik. Ebben az összefüggésben hát kicsit aggasztó a helyzet. Itt említeném az automatikus elszámoló rendszereket, a kódoló, kódolást, aztán felmerült az szellemi tulajdonjog széleskörű védelme. Hadd mondjam el, hogy az UNESCO teljes mértékben támogatja a jogok tulajdonosainak a védelmét, azonban a a szerzők és a tartalom használók érdekeinek kiegyenlített megközelítésére van szükség. Hadd említsem az UNESCO-nak egy programját, amelynek a lényege, hogy olyan politikákat támogat, amelyek széles körű hozzáférést tesznek lehetővé mindenféle programokhoz, és az UNESCO az Európeánát nagyon fontosnak tartja. Az Európai Parlamentnek is figyelmébe ajánlja. Az UNESCO a World Digital Library, tehát a digitális könyvtárat, és szeretné itt az Európeána kiegészítéseként említeni. Nagyon fontosak itt természetesen a szerzői jogok, az idézett művekhez való hozzáférés, illetve a nyílt technikai sztenderdek az interneten. Emellett a nyílt hozzáférés biztosítása nagyon fontos, az UNESCO ezt próbálja elérni, az, ezt az Európai Bizottság, hoztam egy kézikönyvet, amelyet a Német UNESCO Bizottság írt, és az Európai Bizottság segítségével angolra is lefordítottunk, nem csak kulturális területen, hanem ezen kívül is nagyon fontos a széles körű hozzáférés. Azonnal le is zárom, elnök asszony. Csak szerűen a média pluralizmus említendő ebben az összes összefoglalásban, vagy ebben az összefüggésben rendkívül fontos az is, hogy a közszolgálati televíziók eh, tartalmi szolgáltatásai eh, széles körben hozzáférhetőek legyenek, nem csak a televízióban és a rádióban, hanem az interneten is. Emellett pedig a média kompetenciát is említeném, amelyet az UNESCO egyértelműen támogat. Köszönöm, Védeman asszony, mondja az elnök. Eh, Jean-Noël professzor úrnak adom meg a szót. Remélem, hogy ön tényleg professzor. Je me suis pas trompée. Vous êtes professeur. Remélem nem tévedtem. Ah, la présidente. Elnök asszony, igen. De igazából, igaz, ebből ez csak a Google-nak a hibája. Hölgyeim és uraim, képviselőrek és hölgyek, elnök asszony, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Önök előtt beszélhetek erről a nagyon fontos témáról ma. Az internet egy csodálatos technológiai ajándéke a generációnk számára, vagy pedig egy hátrány a kultúra számára? Ez a kérdés. Itt az Európai Parlamentben fontos föltenni ezt a kérdést. Wildman asszony megfigyeléseinek a hangulata nagyon alapvető dologra mutatott rá. És nagyon legitim az az aggodalom, hogy ne hagyjuk, hogy csak úgy spontán fejlődjön a dolog, és esetleg rossz irányba mozduljon el, hanem nagyon fontos, hogy kihasználjuk a benne levő lehetőségeket. Szeretnék három jelentős újdonság fontosságára utalni. Utána három illúzióra szeretnék majd utalni, amelyek egyre inkább elterjednek, és utána három öm, olyan dologra, amelyeket a hatóságok, illetve az irányító hatóságok, a kormányzatok fontosnak tartottak ki, a történelmi szempontból fontos felelősségük volt és hatása van mindenre. Én öt éven keresztül a francia nemzeti könyvtár, a Bibliotek Nacionálnak az igazgatója voltam, és az Európéjánál, amiről már többször volt szó, az enyém volt az a nagyszerű lehetőség, hogy elkereszteljem az európeánát görög nyelvre alapozva tettem ezt meg. Mik azok a, mi az a három újdonság, amiről beszéltem? A embereknek, a közvéleménynek a kapcsolata az előadókkal, a szerzőkkel és az iparral, ami létrehoz új termékeket. Aztán nagyon fontos az, hogy az új technikák egyre gyorsabban jelennek meg, és az információ azonnal áll rendelkezésre, azonnal változik. És az is nagyon fontos, mi is felfedezzük, és az egyetemek is az, hogy egy, liberalizáljuk a kulturális művekhez való hozzáférést. hiszen eddig ezeket inkább gyűjtögettük a helyet, hogy cirkuláltattuk volna, most másra van szükség. A közvélemény hozzáférése most megváltozott. Nem egyre inkább elmordul az azonnal és közvetleni hozzáférés felé. Ez teljesen más, mint amikor raktároztuk a könyveket egy könyvtárban, és oda el kellett menni, és kikérni, stb. Aztán a másik dolog, a művek egységessége és a, a másolás jelensége iszonyatosan megnőtt, és jelentősége nagyon megnövekedett. Különbözik a kapcsolat most már a művek integritása, megváltozott. Gondolok itt különösen a zeneiparra. Marcel Duchamp már korábban is feldíszítette a Monalizát bajusszal, de mostanában az ilyen eredeti műveken elkövetett különböző változtatások egyre gyakoribbakká válnak, és egyre inkább morális kérdésé, valamint a szerzői jog kérdésévé. Hatalmas ez a találmány, de Az az igazság, hogy elbutíthatja az intelligenciát az, hogyha nem megfelelően használjuk. Most a három illúzióra szeretnék kitérni amelyeket szerintem el kell oszlatnunk, hogyha ezen újdonságok ambivalenciájára gondolunk, akkor figyelembe kell venni például a kulturális ipar szempontjából ezeket. A felvilágosult demokráciában élünk. Az első illúzió az, hogy haton, haték, az a hatékonysághoz kapcsolódik, és itt most nem csak a politikára gondolok. Az, hogy um, képzelőerő, a látható kéz, ami az orrunk előtt rajzol az interneten, stb. stb. stb. Ez mind jobbá teszi -e a világot. Tab- történelmi szempontból azt láthatjuk, hogy az áttekinthetőség, a világosság az nagyon fontos, de illúzió az, hogy ez mindent megold. Aztán a kollektív ö, alkotás az individuális alkotás helyett hogy ez átveszi az individuális alkotás helyét, és ettől jobb lesz nekünk. Ez is egy illúzió. Úgy tűnik számomra, hogy továbbra is létezni fog folyamatosan bizonyíték arra, hogy a legszebb, legbölcsebb, legjobb dolgok, amelyeket a kortársaink létrehoznak, azok általában továbbra is egy embertől fognak származni, magányos alkotóktól fognak származni. Nem akarok most belemenni abba, hogy a kollektív alkotás, annak milyen előnyei, hátrányai vannak. Gondolok például a Wikipédiára. A Wikipédia nagyon hasznos, persze, de megvan a maga helye. A harmadik az ingyenesség illúziója. Ha ez az illúzió győzedelmeskedik, akkor az káros lesz a kultúra számára az ágazatnak a temetőjét fogjuk megásni, meg létrehozni. A 19. században vita folyt egész Európában a Berni konvencióig arról a gondolatról, hogy meg kell óvni a szerzői jogokat. és mindig azt ismételgették, hogy ezen a területen nem lehet ingyenesség. Mindig valahol megfizetjük a művek megvásárlásának az árát. Természetesen egy művet megvásárolhatunk úgy, hogy például adófizetők vagyunk, és közpénzeket költünk erre, vagy pedig fogyasztóként is megvásárolhatunk egy-egy művet, de akkor is ott vannak például a reklámok, amelyekről Persze, azt hihetjük, hogy nem mi fizetjük, de mégiscsak mi fizetjük. Tehát ez nagy illúzió az ingyenesség. Mi a leghatékonyabb módja, hogy a kultúra felvirágzását támogassuk? Ezen is érdemes elgondolkozni. Most pedig az utolsó percekben a közhatalmak szerepére szeretnék kitérni ezen a területen, az ő felelősségükre. Azt gondolom, hogy a közhatalmak a köz szervezetek hatékonyabbak lehetnek akkor, hogyha a felelősségüket gyakorolják az új technológiák felhasználásával, de kombinálni kell a saját dinamizmusukat azzal, hogy milyen profit, milyen nyereség érhető el azzal, hogy az új technológiákat alkalmazzák. Óriási jakobinus kísértésnek vannak kitéve, hogy egy olyan hálózatot hozzanak létre, amely bizonyos tekintetben a hatékonyságot növeli. Azonban nem szabad elfelejteni azt se, hogy a közszolgálat missziója micsoda. Az emberek nem fogják tagadni azt, hogy a hálózatok fontosak de nagyon fontos, hogy komoly, meghatározott irányunk legyen ebben a játékban, annak érdekében, hogy tartós legyen minden ö, digitalizált kultúra és tudásforma. Hiszen nem működhetnek például csak a, a nem bízhatjuk csak a vállalatokra, hogy ezeket a tud, adatokat, információkat, ezt a tudás halmazt megóvják nekik más érdekeik vannak. Egy vers részlettel illusztrálta az előadó a gondolatait, de úgy gondolta ennek alapján is, hogy az archiválás az új archívumok létrehozása rendkívül fontos, és ezeket a közhatóságoknak, a közintézményeknek kell megoldaniuk. A parlamentnek azt mondanám, hogy a támogatás migrációja, az, hogy a támogatást először ide tesszük, aztán oda, aztán amoda, azzal, ahogy a technológia változik, mindig más technológiákat támogatunk. Ez persze logikus, de nem segíti elő azt, hogy megőrizzük, megóvjuk azokat az információkat, amik egy korábbi fázisban jöttek létre. És ez mindig nagy kihívást jelent. A közhatóság, közhatalmaknak az óra őreinek kell lenni. Azoknak, akik mindig fölhúzzák az órát, hogy az pontosan járjon, hogy mindig digitalizáljunk, és hogyha digitalizálunk, akkor a digitalizált formában lévő tartalom az hasznosan felhasználható legyen a különbözőféle technológiákkal. A magánkultúra ágazat és ezeknek a metaadatai nem használhatók ki felelőtlenül. A közhatalomnak az a feladata, hogy irányítsa az a kezünket abban az óriási zavarodottságban, zűrzavarban, amit ez a rengeteg különböző adat jelent. Nagyon fontos, hogy hierarchizáljuk az adatokat, hierarchizáljuk a rendelkezésünkre álló rengeteg dokumentumot, hiszen nem mindegyik egyformán értékes. Aztán ott van a reklám kérdése is. A reklám mindig siker, orientált, sikert akar elérni. És a sikernek a magja a külső alkotásban rejlik, és nem keverhetjük össze a reklámot a kultúrával. Az előző bibliai idézettel szeretném megvilágítani azt, hogy a hierarchia, a fontossági sorrend létrehozása mennyire fontos. A Google kicsit megváltozott, és nekünk is megváltozott a gondolatunk a, a Google-lal kapcsolatban, hogyha a reklámozók um, miatt megváltoztatják a kidobott eredmények listáját, az nem feltétlenül a felhasználónak jó. És ezért ez ez jelentős vitákat generált. Hogyha például mindig beütjük azt, hogy mobiltelefon, és erről csak a nagy vállalatok jönnek ki, akkor az bizonyos veszélyeket rejt magába, és például oda juthatunk, hogy azok a fontos információk, amelyeket mondjuk az Európai Parlament szeretne az állampolgárok rendelkezésére bocsátani, például az, hogy ne telefonáljunk autóvezetés közben, ezek nem is tudnak feljönni az első pár oldalon a reklámok miatt. Ahogy Videman is mondta, asszony is mondta, az UNESCO is foglalkozik ezzel a kérdéssel, folyamatosan a sokszínűség ki kell használni, a nyelvek sokszínűségét ki kell használni, és az előnyökre kell odafigyelni, az előnyöket felé kell elmozdulnunk, arra kell irányítgatni azt a sok-sok lehetőséget. A gazdaság dinamikája változtatja folyamatosan a technológiákat és az internet által ö, irányított világot, de például, ha belegondolunk, hogy a 19. században az antitrust törvények nem ugyanabban a kontextusban jöttek létre, mint amelyben most kell őket alkalmazni, akkor azt is láthatjuk, hogy ebben a globalizált internet alapú világunkban erre sokkal inkább oda kell figyelni. És nem a Google ellen akarok keresztes hadjáratot indítani, de a Google-nak nem szabad, hogy monopóliuma legyen ezen a területen. Nagyon megdöbbentett az, hogy mindenhol, Japántól Kínán át, csak a Google-t lehet használni, vagy a Google az, aminek monopóliuma van. De hát természetesen ez a kibernetika természetes dinamikájából adódik. A kis könyv, amit írtam pont erről a témáról, 15 nyelvre lett lefordítva, 15 nyelvre. De nem tudtam persze mindenkit meggyőzni ezzel sem. Azt szeretném, hogyha mindenki a kultúrát globálisan élné meg, és globálisan tudna odafigyelni arra, hogy a világ másik végén milyen művek születnek, és ezt kommentálni tudná. Szükség van arra, hogy szervez, hogy legyen egy rendszerezett, szabályozott világ, amelyben a monopólium veszélyeit megpróbáljuk elkerülni, illetve védjük a szerzők jogait. Az, hogyha engedély nélkül digitalizálnak könyveket, az egyszerűen lopás. Nem meglepő, ez annak az arroganciának a közvetlen hatása, amely ebből az új morális meggyőződésből fakad, amit ez a monopól helyzet hozott létre. én és uraim, általánosságban beszélhetünk a témáról, de úgy gondolom, hogy mindannyiunk előtt óriási kihívás áll. Úgy gondolom, hogy végre három, végül is három kísértésnek kell ellenállnunk az egyik, hogy Európa egy idejét múlt keret legyen, a globalizáció elrohanjon mellettünk. A globalizáció persze egy oldalról bővíti mindenkinek a hozzáférését a nemzetközi hálózatokhoz, de a regionális, helyi jellegzetességeket elmossa. Az is nagyon fontos, hogy példamutatóak maradjunk ezen a területen. Japán, Kína, a, a, az arab világ ránk tekint példaképként, meg kell óvnunk ezt a helyzetünket. Persze ott van az a kísértés, hogy feladjuk ezt, hogy amikor jönnek az emberek, azt mondják, hogy ó, hát nincs mit tenni. Hogyha így járunk el, akkor vissza fognak élni ezzel a reakciónkkal. Mindjárt befejezem, asszonyom, elnök asszony. Azzal szeretném befejezni, hogy ez a második aggály szerintem nem annyira megalapozott. Mindazonáltal emlékeztetném önöket arra, hogy nagyon fontos az, hogy foglalkozzanak jogszabályalkotóként is ezekkel a témákkal. Nem szabad az, hogy elbátortalanítson minket, az, hogy mennyire óriási az előttünk álló kihívás, hiszen a következő generációkat kell megóvnunk, és, a, és nemes célokért küzdünk. Köszönöm. Professor. So, Ez haben wir Köszönjük szépen, most már tényleg nincs sok időnk a vitára, úgyhogy kérem, hogy mindenki egy percre szorítkozzon. Kamerévert asszony. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony a két szakért kettőnek, Zsanené úrnak és Videman asszonynak nagyon hálás vagyok az elmondottakért. Világossá vált, hogy milyen ellenmondásos majd, hogy nem skizofrén szituációban leledzünk. Az egyik oldalon itt van az internet, a kulturális sokféleség, és ez mindenki számára hozzáférhetővé válhatna, de egy olyan helyzetben vagyunk éppen, hogy egyre erősebben globális piac alakul ki ebből, és a szabad hozzáférést ez jelentősen korlátozza, és fennáll a veszély, hogy szakadékok alakulnak ki. Úgyhogy úgy értettem, Wiedemann asszony azt mondta, hogy egy open access politikát kellene elősegíteni, és ez rögtön összeütközhet a szerzői joggal, talán tudna valamit mondani ezzel a feszültséggel kapcsolatban. Az Vattimo kollega jelentkezett. Vattimo kollega. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Kérdésem lenne, mégpedig ö, az előadókhoz nagyon érdekesnek tartottam mindazt, amit elmondtak, a szerzőjog problémája természetesen felmerül az internettel kapcsolatban, ezt mindenki említette is, és és ez természetesen a letöltésekkel kapcsolatban is problémaként jelenik meg a zenénél például. Tehát világosan meg kell nézni, hogy mi is a konkrét helyzet, hol vagyunk jelenleg. a svéd kalózpárt, nem találkoztam még velük, nem tudom, hogy mit mondanak, de hát talán ő tudna erre válaszolni. Szóval hogyan lehet védeni ezeket a kulturális javakat? Persze, hogy szeretnénk nyilvános hozzáférést mindenhez, de el lehetne képzelni, hogy állami intézkedések segítségével a művészeket megfelelően kárpótolják, és így minden kulturális termék szerepelhetne az ajánlatban a szerzőjoggal kapcsolatban is ez a helyzet, hogy előbb-utóbb 50 évvel, teltével ez lejár, és akkor már ezek a művek, Kafka, Pirandello művek nyilvánvalóan szabadon hozzáférhetők, és már nem érvényesek a szerzőjogok. Tehát ez egy nagy probléma. A technológia fejlődött, de azért ezt valahogy össze kell hozni, ezt a két dolgot, szerzőjog és technológia. Igen? Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon érdekesek voltak ezek az előadások. És az ipazéli forradalom után jött az internetes forradalom, és ez sokkal több tartalmat hoz magával, de hát ez persze kockázatokkal is jár számos szempontból. Ott van a monopólium kockázata, az a kockázat, hogy az internet egy globális piacá fejlődik, és azt hiszem, hogy a média, a közszolgálati média szerepe csökken. Azt gondolom, hogy Európában ezt valahogy tovább lehetne fejleszteni. Például a közszolgálati médián keresztül. Az internet nem ismer határokat. A legnagyobb előnye a szabadság és az innováció. Minden innovatív rendszer akkor tud igazán fejlődni, ha nem ütközik határokban, nincsenek korlátok, amelyek korábban akadályozták a fejlődést, a határok, a pénzügyi kérdések. Azt hiszem, hogy fontos az egyensúly, hogy a monopólium ne domináljon, ne jelenjen meg az internet piacon. A Berni konvenció védi már több mint száz éve a szerzői jogot, és ami ma elhangzott, az mutatja, hogy nincs optimális egyensúly modell. Nincs egyensúly a jog védelme között egyrészt, és az internet felhasználók szabadsága között. Tehát például a zene letöltés és egyéb ilyen peer-to-peer -peer rendszerek. Azt gondolom, hogy a szerzői jogokat védeni kell, korábban ugye a szerzőket meg lehetett fizetni, de Ugyanakkor az internet felhasználóknak tudniuk kell azt is, hogy nem szabad megszegniük a szerző jogokat. Ennek a rendszernek a ö, kialakítása lenne fontos, amely mindkét fél számára elfogadható. Ugye az internet felhasználók mindent persze ingyen szeretnének, de ha nem sikerül kialakítani egy ilyen egyensúlyt, akkor minden nyomás alatt fog alakulni, vagyis minden ingyenesen lesz majd. Köszönöm, de hát sajnos most témát kell váltanunk hamarosan ezeket a kérdéseket a az Ipari Bizottságban, Ipari Kutatási Jogi Bizottságban, és hát egy kicsit nálunk is ö, ö, taglaljuk, tehát most itt ö, gyakorlatilag ö, másról esett szó, úgyhogy ne lépjük túl a napi rendünkön szereplő kérdéseket, a szerzőjog az tulajdonképpen nem tartozik ide, és nem kell az egész törvényhozási időszakot itt egyszerre megvitatni. Akkor most hadd kérjem a hölgyet és urat, hogy a feltett kérdésekre válaszoljanak, vagy ha van egyéb megjegyzésük, akkor ezt tegyék meg. Videman asszony. Nagyon szépen köszönöm. Ha megengedik, akkor még a nyílt hozzáféréssel, az open access-szel kapcsolatban mondanék valamit. Az elv az nem áll konfliktusban az érvényes szerzői joggal, hanem egy lehetőség azon a meggyőződésen alapul, hogy azok a jogok, azok azok, amit közpénzen hoztak létre, az ingyenesen legyen hozzáférhető, de ez nem kérdőjelezi meg a szerzői jogot. Ez csak egy olyan politika, ami fontos a mi meghallgatásunkkal összefüggésben is, ugyanis arra ad választ, hogy vannak-e olyan tartalmak, amelyeket nem lehet értékesíteni valamilyen szolgáltatás, illetve valamilyen valamilyen ellenszolgáltatás elletében, hanem általános hozzáférést kell biztosítani, amelyeket a közféra finanszírozott. Az állam vállalta a költségeket, nem ingyen volt, tehát egyetlen tartalom sem költségmentes. Van költség, de ha ezt az állam közpénzzel fizeti, akkor azt gondoljuk, hogy nem, hogy különös módon, illetve kell ezt kezelni, tehát mindenki számára biztosítani kell a hozzáférést is, és semmilyen ellentmondásban nem áll a szerzői jogi szabályozással, és ez az, ami elhangzott a harmadik hozzászólónál is, hogy a közszolgálati televíziónak és a rádiónak mi a szerepe. Ugye az előfizetési díjjal a polgárok megfizetik ezeket a tartalmakat, és mi az UNESCO-ban azt mondtuk, ez következik a kulturális sokféleségről szóló UNESCO konvencióból is, hogy az internet egy nagyon fontos médium abból a szempontból, hogy az államilag támogatott tartalmakat tegye minden további ellenszolgáltatás nélkül hozzáférhetővé. Ez egy nagyon fontos politika összefüggésben az azzal, hogy az üzleti modell mellett, ami nem kizárt természetesen, és emellett azt lehessen mondani, hogy biztosítani szeretnénk, hogy bizonyos különösen értékes kulturális tartalmak, amelyek a képzettség szempontjából is, a képzés szempontjából fontosak, hogy ezek mindenki számára legyenek hozzáférhetők. Ez két politika, amelyek kiegészítik egymást komplementer módon, és azt hiszem, hogy a bizottságnak is az az érdeke, hogy a digitális kincstárakon túlmenően, az Európáner projekten túlmenően is kérdezzék meg, hogy milyen, nézzék meg, hogy milyen megközelítések vannak annak érdekében, hogy ezek a tartalmak hozzáférhetőek legyenek a köz számára, és hogy ne csak abból a szempontból közelítsük ezt, hogy hogyan valósul meg a digitális átállás és a digitális folyamatok hogyan alakulnak csupán kereskedelmi szempontból. Remélem, hogy világos, amit elmondtam egyébként most még minden mozgásban van, ugye 15-20 éve egy rendkívül dinamikus fejlődés tanúi vagyunk az interneten. Én a magam részéről azt szerettem volna világosá tenni, hogy jelenleg egy ö, olyan tendencia erősödik, amit előre jeleztünk már. Most ez materializálódik, mégpedig az, hogy az úgynevezett hálózati ökonómia révén, tehát a gazdasági törvényszerűségek révén az elektronikus hálózatok, az Economies of Scale and Scope, ugye a nagy játékosok, a Google-ról esett szó, én az Apple-t említettem, ezek egyre nőnek, egyre nagyobbak lesznek, és akkor ez már olyan kérdéseket vesz fel, nem csak az üzleti modellekkel kapcsolatban egyébként, és a piacot uraló pozíciókkal kapcsolatosan, hanem ez már a sajtószabadság és a szólásszabadság kérdését is érinti, amikor arról beszélünk, hogy milyen tartalmak jelenhetnek meg. Az Apple például azt mondja, hogy mi csak olyan tartalomkínálókat engedünk be, akik tartalmi szempontból ezt és ezt teljesítik. Ez egy egyébként nagyon fontos kérdés a sajtó szabadság szempontjából is. Aztán ott van egy, ez egy új jelenség, és ezt is egyre jobban meg kellene vizsgálni annak érdekében, hogy tehát megnézzük, hogy mit tud Európa mondani erre, milyen válaszai vannak. És itt csatlakozom ahhoz, amit a professzor úr mondott, Zsanani professzor, hogy mi tényleg Európában példa kell, hogy legyünk. Számos olyan politikánk van, amely mutatja, hogy a jövő milyen irányba mehet. Nem kell kitalálni újra a világot, azonban az értelmezés, ahogy a kulturális sokféleséget, a kulturális szolgáltatást értelmezzük a alapú társadalomban, eh, eh, eh, ez egy olyan modell, ami már nagyon sok mindennel tud szolgálni. Zsánané úr. Önhöz hasonlóan elnök asszony, én sem szeretnék a szellemi jogokkal kapcsolatban, vagy a jogokkal kapcsolatban jogi vitába bocsátkozni, azonban történészként megdöbbent az, hogy mennyire is aktuálisak azok a viták, amelyek a 19. században zajlottak Franciaországban és Európában. Először két iskola állt egymással szemben, és utána sikerült elérni azt az egyensúlyt, amiről az előbbi úriember beszélt. Bizonyos szocialisták azt mondták, hogy mindennek ingyenesnek kell lennie, ne legyenek szerzői jogok. De aztán a gazdaság szempontjából a liberálisok azt mondták, hogy de hát ha valaki létrehoz egy művet, akkor a örökké annak a tulajdonjoga őt illesse meg. Aztán a viták során sikerült eljutni odáig, hogy egy kompromisszumra jutottak, és az szerzői jogok bizonyos ideig érvényesek. Akkoriban nem lehetett annyira könnyen tiszteletben tartatni a szerzői jogokat, ezért kellett törvény, ami utána új gyakorlatokat vezetett be a jogi életbe, és sajnos azonban nem volt egy csomó ideig biztos, hogy tiszteletben fogják-e tartani, de sikerült. Több évtizeden keresztül sikerült nagyon jól működtetni ebben az értelemben a szerzői jogvédelmet. Hogyha még él az alkotó, akkor legyen élő az ő szerzői joga is. Hogyha valaki nem gazdag, akkor nem tud alkotni. Valamennyi pénzre szükség van ahhoz az alkotónak, hogy legyen ideje és energiája alkotni elengedhetetlen az, hogy mindannyian a szerzőjoggal kapcsolatban elgondolkozzunk, hiszen az internet világa új helyzetet állított elénk. Napról napra új lehetőségei vannak például annak, hogy mikrokifizetéseket eszközöljünk. Ez például jó megoldásnak tűnik. Egyre inkább úgy gondolom azt, hogy folyamatosan, szépen eljutunk, ahogy a uh, Gary Cooper a West Endben, a sheriffhez, és ha úgy gondoljuk, hogy a sheriff eléggé uh, hatékony, akkor bizony szükségünk van a sheriffre. Tehát kell, hogy legyen valamilyen felügyelő szervezet, aki rendet tart. És uh, kell, hogy legyenek olyan um, közvetítők is, akik a serif és a széles közönség között állnak, akik elmagyarázzák azt, hogy erre miért van szükség, miért van előnye is annak, hogyha a szerzőjogokat tiszteletben tartjuk. Az újságírókra és az oktatókra gondolok, akik ezt a szerepet betölthetnék. Az első körben meghallgattunk egyetemi, például egy egyetemi oktatót is, őneki is szerepe van abban, hogy például az oktatásban hangsúlyozza azt, hogy a, van szerepe a szerzői jognak. Hogyha egy kicsit rosszindulatú lehetek, akkor a rádió szorbonra utalnék. Nagyon nehéz lesz ezt lefordítani. De az a lényeg, hogy egy idézetet mondanak, boldogok a folyók, mert az ágyukban maradhatnak. Ezzel az idézettel szeretném zárni a gondolataimat. Köszönöm szépen. Sí. So, jetzt gebe ich der Kommission das Wort. Bitte nur... Most megadom a szót az Európai Bizottságnak, de csak két percünk van, Takati úr. Due minuti. Yes. Uh, thank you. Thank you for this, uh... Köszönöm szépen. Nagyon érdekesnek tartottam a vitát. Ma délelőtt megemlítették, hogy kockázatok, fenyegetések és lehetőségek merülnek fel az Európai Uniós új technológiák használatával kapcsolatban. Azt gondoljuk az Európai Bizottságban, hogy a legjobb lehetőség az az, a legjobb lépés arra, hogy csökkentsük a veszélyeket és növeljük az esélyeket, az az a, az írástudás elterjesztése, a média írástudás, a média tudás elterjesztése. Az Európai Bizottság mit tesz ezen, tesz ezen a területen? Azt hiszem, hogy ezzel kiegészítjük az itt megvitatott kérdéseket. Az első feladat és az első kihívás a, a bizottság számára az volt négy-öt évvel ezelőtt, amikor er-, erre a politikai szakterületre merészkedtünk, az, hogy az volt, hogy egy közös definíciót határozzunk meg. Mit jelent a médiatudás? Ennek három fő eleme van. Először is az a lehetőség, hogy hozzáférjenek és használják a médiát, másodszor, hogy kritikusan értékeljék a média által rendelkezésre bocsájtott tartalmat, a harmadik pedig, ami nagyon fontos ma, a kommunikációs képesség és a média kreatív és aktív módon való használata. Természetesen úgy gondoljuk, hogy a média tudás minden médiára vonatkozik, televízió, film, rádió, zene, nyomtatott sajtó, internet és egyéb, akár új digitális technológiák. Úgy gondoljuk, hogy manapság nagyon fontos tényezője a média tudás az aktív polgári szerepvállalásnak. A média tudás alapvető szerepet játszik az európai kulturális örökséggel való kapcsolatban is akik tudnak a médiával kommunikálni, azok informáltabb döntéseket hoznak, informáltabban választanak. Például a kulturális tartalompiac piacon. Azok a polgárok, akik szabadabbak, akik megválaszthatják bizonyos eszközökkel azt, hogy mit szeretnének igénybe venni kulturális tartalmak között, és akik értékelni tudják a választásaiknak a hatását jobb helyzetben vannak, és ez nagyon fontos az európai kultúra szempontjából. Köszönöm, Perez Kebere asszonyt kérem, mondja az elnök, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen. Eh, gracias, señora presidente. Quiero agradecer a esta... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy megtartotta, megszervezte ezt a meghallgatást. Az Európai Digitális Agendát az Európai Bizottság 2010. május 19-én fogadta el. Ez az agenda nagyon fontos akciókat, lépéseket, intézkedéseket tartalmaz, amelyek közül egyesek az előttem szólók által említett témára vonatkoztak, például amit az Európai Bizottság képviselője is mondotta, a digitális írástudás elterjesztése. Az e-tanulás, e-learning is szerepet fog játszani az oktatásban, hogy a digitális agendában a következő fontos pont az az, hogy a társadalom a lehető legjobban profitáljon ebből az IKT-ból. És ez az európai tudásfejlesztését célozza. Köszönöm szépen. Elnök, megadom a szót a spanyol elnökség nevében González Véke úrnak. Tessék. Két perc. Gracias, señora presidenta. Gracias, señores miembros del Parlamento Europeo, señorías, profesores, doctores. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nagyon örülök, hogy az elnökség nevében ö, beszélhetek a mai témával kapcsolatosan, amely minden uniós intézmény számára nagyon fontos, és mindegyik intézmény tudatában is van e kérdés fontosságának. És az internettel kapcsolatosan a lényeg az, hogy jobb legyen a megértés és a hozzáértés a tanács részéről, ez a kérdés már hosszabb ideje napirenden van, és elfogadtunk már egy anyagot másfél évvel ezelőtt, amely a 2020-as stratégiai képzési keretet írja le, tehát növelni kell a képzés hatékonyságát, és elő kell segíteni az innovációt és a kreativitást a képzés segítségével is. Tehát a nyelvi kompetenciákat kell biztosítani, az új kommunikációs technológiák kezelését, az internetet, az internetes oktatást, és nevelést, tehát a spanyol elnökség ezeket a következtetéseket fejleszthette tovább. És a májusi hivatalos labban meg is jelentek ezek a következtetések. Az oktatáspolitika ö, szociális dimenziójáról esett szó, a az a kérdés is fontos, hogy a nyelvoktatás hogyan alakul és hogyan biztosítható a hozzáférés az új kommunikációs médiumokhoz. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a spanyol oktatási miniszter a bizottság előtt már felhívta a figyelmet ezeknek a kérdéseknek a fontosságára, és arra, hogy ezt az elnökség is fontosnak tartja, tehát a digitális képességek a digitális hozzáértés, a nyelvoktatásról már esett szó, és ott ennek nagyon fontos szerepe van. És azok az iskolai képességek, amelyek ezt lehetővé teszik, akkor még a Spanyol Kulturális Minisztérium képviselője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is mindannyiukat szeretettel köszöntem. Rövid leszek, csupán röviden kiegészíteném azt, amit már elmondtak az előttem szólók. a spanyol elnökség alatt a tanácsban nagyon intenzíven foglalkoztunk az audiovizuális kérdésekkel és a kultúrával. És a tanácsban tényleg azonos álláspontot képviselünk, mint ami itt elhangzott önökkel egyetértve, mi is ezt nagy kihívásnak tartjuk, és nagyon fontos az előrelépés az új fontos projektekben, az első lépéseket figyelemmel kísértük, ez már elhangzott, és nagyon fontos, hogy az Európeánert erősítsük. Ezzel kapcsolatban májusban születtek tanácsi határozatok, és itt elhangzott, hogy ez azt is jelenti, fel kell tenni a kérdést, hogy mit akarunk mi, milyen Európeánert, és hogyan is alakuljon ez a projekt pontosan. Az egyik legfontosabb szempont az, hogy a digitális tartalmakat meg kell erősíteni, és mindenkinek ezt elő kell segíteni, és a kultúra területén zászlós hajónak kell tekinteni. Ez fontos része mindennek. És az internet segítségével interaktív módon élhetünk, befolyást gyakorolhatunk a tartalomra, és ez fontos a nyelvi sokféleséget tiszteletben kell tartani, és a projektet, a tudatosítást elő kell segíteni, és ezt össze kell kapcsolni a fő célokkal, hogy a kultúrát, mint az oktatás eszközét tekintsük. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, és akkor most a meghallgatást befejezzük, és nagyon megköszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek hozzánk, hogy elmondták nekünk, ha rövid is volt az idő véleményüket, mindannyian benyomást szereztünk arról, hogy milyen elkötelezettséggel dolgoznak, biztosíthatjuk önöket arról, hogy mi szeretnénk ezt a tudást hasznosítani, és még ebben a ciklusban szeretnénk ezen a területen előre lépni konkrétan, ahol erre európai szinten lehetőség van. A tanács nagyon sok bölcs határozatot hoz, de hát sokszor a megvalósítás az már ö, akadályokba ütközik, vagy ö, nem valósul meg. Úgyhogy köszönöm, hogy az Európeáner és egyéb kérdésekben a tanács tényleg azon van, hogy meg is valósítsa mindazt, ami ö, ö, döntés született, ez a polgárok, és mindannyiunk gyermekeink és unokáink érdeke egyaránt. Még egyszer köszönöm. Nem tudok készfogással elköszönni mindannyiuktól, egyedül vagyok itt az elnöki teendőkkel. Nézzék ezt el, nekem minden jót kívánok, és most jön a következő napi rendi pont, közszolgálati műsor szolgáltatása digitális korszakban a kettős rendszer jövője, Ivó Belet, a raportőr, sokszor beszéltünk már erről, és most Ivó, tiéd a szó. Nagyon szépen köszönöm, Doris, köszönöm szépen, igyekszem röviden elmondani a mondandómat, és konkrétan, hogy maradjon idő a vitára is még az ebédszünet előtt. A duális rendszer jóvá, jövője a közszolgálati televízió a digitális korszakban, erről van szó. Nagyon sok szempontból lehet ezt a kérdést vizsgálni és ez nem derül ki talán rögtön a munkadokumentumból és az állásfoglalási indítványból. Ennek megvan a maga világos oka, ugyanis meg kellett nézni a hatályt, amelyet nekünk be kell tartanunk, amit a koordinátorok előadtak. Nincsenek benne a blogok, a szociális média, tehát a jogi felelősség az olyan bizonyos szempontokért. Ezek nem kerültek be a jelentésbe, mert mi arra összpontosítottunk, ami a lényeg, ez pedig nem más, mint a közszolgálati rádió és televízió a digitális korszakban, úgyhogy sajnálom, hogy mással nem tudtunk foglalkozni, de nagyon sok reakciót kaptunk a magán műsorszolgáltatáktól, aztán a közszolgálati médiótól, médiától, a sajtótól, és, és hát oda is figyeltünk. Ez egy munkaanyag jelenleg, ez azt jelenti, hogy ezen még dolgozni fogunk, és látni fogják, hogy ez folyamatosan fejlődik és a mi szempontunkból ez egy tervezett csupán, és mi szeretnénk egyre inkább elővin, előbbre vinni ennek az ügyét, és élni a módosítókat a lehetőségekkel is hogy, és ez egy nagyon nehéz balanszírozás, hogy megteremtsük az egyensúlyt. Bizonyos országokban minden rendben van a közszolgálatisággal, és tulajdonképpen elégedettek lehetünk a kommunikációval, azzal, amit, illetve azzal a közleménnyel, amit a bizottság dolgozott ki az állami támogatásról. De más területeken rossz, más a helyzet. A kelet-európai tagállamokban például a közszolgálati televíziót ott egyszerűen sarokba szorítják, arról esik az, hogy túlpolitizálják, hogy a közszolgálati médiumok nem eléggé függetlenek, hogy nem rendelkeznek megfelelő forrással, én beszélgettem képviselőkkel, nem akarok neveket megnevezni, de hát a, a képviselők mondták el sok esetben, hogy a szakadék szélén állnak. Felmerült tehát a kérdés, hogyan lehet ezt a két különböző kontextust egy szövegben kezelni. Mi úgy döntöttük, hogy ezt megpróbáljuk, én a raportőr, a jelentés felelőse, úgy gondoltam, hogy nem élek a naming and shaming lehetőségével, hogy elmondjam, hogy itt minden rendben van, ott meg nem, mert ott katasztrofális a helyzet, oda ajánlásokat kell kidolgoznunk, nem, vagy hogy itt és ott az Európai Uniónak be kellene avatkozni. Ez egy olyan eljárásmód, ami az igata világon sehova nem vezetne. Úgyhogy én nem gondoltam úgy, hogy ez lenne a megfelelő megoldás. Én a strukturális megközelítést választottam, mert tudom, hogy nincs itt egy, egy uniszónó méret, nincs itt egy, egy méret, ami mindenkinek jó, hanem egy sokkal differenciáltabb, testre szabottabb megközelítést kell alkalmaznunk, és senkit nem szabad kipellengérezni. És a jelentésben nagyon fontos, hogy milyen az arány, illetve a viszony, a közszolgálat és az írott sajtó között a digitális korszakban. Ugyanis néhányan úgy gondolják, hogy a közszolgálati médium tisztességtelen versenybe kerül, és a televíziók túlságosan erősek, aztán a bizottság, az Európa tanács és feltette a kérdést, hogy hogyan tudunk mi lépni, cselekedni, és mi a kulturális bizottság, hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy ezeken az ellentmondásokon túl tudjunk jutni. Az érintettektől is nagyon komoly megjegyzéseket kaptunk a képviselők is, ennek megfelelően fogalmazták meg módosító indítványaikat. A 9-es módosító az még vitatott, például itt arról van szó, hogy az Európai Audiovizuális Információs Központ hogyan nézzen ki, és mi azt mondtuk, hogy ennek Strasbourgban ellenőrző funkciót kellene gyakorolnia. Tehát, kedves kollégák, és itt az érintettekhez is fordulok, ennek az információs központnak nem lenne szabad úgy ellenőrizni, hogy a televíziós, rádiós programok hogyan teljesítik a közszolgálati feladataikat. Nem, ez a tagállamoknak a feladata, úgyhogy ez nem a mi feladatunk és a mi kötelezettségünk. A tagállamoknak persze komolyan kell venni ezt a feladatot. Mi csupán csak azt javasoljuk, hogy ez a monitoring központ azt vizsgálja felül, azt ellenőrizze, hogy az Európa Tanács tagjai, és ugye az Európai Unió minden tagállama egyben az Európa Tanács tagja is, és ők aláírták az Európa Tanácsnak ezt a, az állásfoglalását, és ennek a monitoring központnak azt kellene megnézni, hogy valóban betartják-e a tagállamok, mármint az Európa Tanács tagállamai ezeket az elveket, független szerkesztés, Például ez az el, vagy azután az olyan elvekre gondolok, mint a hosszú távú források, finanszírozás biztosítása. Ez fontos, hogyha a közszolgálati televíziókról beszélünk, akkor ha ezt mindig újra dönt erről a parlament, akkor a közszolgálat egy rendkívül nagy függőségbe kerül a parlamentektől, a törvényhozástól, és nem tudják megvalósítani az igazi függetlenséget. Ezt is meg kell vizsgálni, és ebből és el kell olvasni az ezzel kapcsolatos következtetéseket, de be is fejezem mindjárt elnök asszony, de még egy megjegyzés a 12-es ponttal kapcsolatban. Itt a ö, ö, tulajdonjogok transzparenciájáról esik szó ebben az indítványban, és erre is nagyon sok reakció érkezett mindennek előtt a a magán ö, televíziók részéről. Összefoglalva, azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság maga is az egyik utolsó ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy a mi állásfoglalásunkban a média pluralitásáról nem kaphatunk többséget az Európai Parlamentre, és egyszerűen nagyon sikamlós pályára tévedünk. De most akkor a bizottságnak visszadobom a labdát, ugyanis a bizottság felhívta a figyelmet a 2007-es, 8-as indikátorokra, és nagyon reméljük, hogy a bizottság folytatni fogja ezt a munkát ezekkel az indikátorokkal kapcsolatosan de ez a tanulmány nem elegendő, ezért felszólítjuk a bizottságot arra, hogy az akkor bejelentett, ahogyan módon reagáljon is arra a tanulmányra, amit ő adott megbízásba, és dolgozza ki a megfelelő cselekvési tervet ezeknek megfelelően a célnak. Annak kell lennie, hogy a tulajdon viszonyok a magán társaságoknál nyomon követhetőbb és átláthatóbbak legyenek. Még nagyon sok megjegyzést említhetnék, még, de egyelőre itt abba hagynám. Köszönöm szépen. Kirkop kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy Pellet úrnak megköszönöm a kemény munkáját ezzel a jelentéssel. Nagyon pozitív az, amit hallottunk, hiszen a közszolgálati műsorszolgáltatókra összpontosít ez a jelentés, azonban el kell ismernünk azt is, hogy a közszolgálati, illetve a kereskedelmi szolgáltatók között milyen kapcsolat van. És az utóbbi kategóriának a nehézségét is el kell ismernünk. Nagyon röviden szeretnék utolni, utalni a 11. pont K preambulum bekezdésére, ahol a közszolgálati műsorszolgáltatókra utal, és azt állítja, hogy a létüket veszélyeztető alapvető problémák vannak. De ugyanilyen problémák vannak a kereskedelmi műsorszolgáltatók előtt is, és hogyha erős a kettős rendszer, a kettős műsorszolgáltatói rendszer, akkor figyelembe kell vennünk annak a hatását, amiről beszélünk, a kereskedelmi szolgáltatókra is. Utalnék a hármas pontra is, hiszen itt van egy olyan javaslat, vagy egy olyan gondolat, mely szerint a széttöredezés, a közönség széttöredezése negatív dolog. Van egy olyan terület, ahol szerintem ez nem negatív. Szerintem a széttöredezettség lehet itt az egyik kifejezés, amit használhatunk, a másik viszont a választás lehetősége, és a széles körű választási lehetőségek azok számára, akik szeretnének tévét nézni. Az Egyesült Királyságban szép lassan beindult a szatellit TV, de most már valódi technológiai innovációt jelent, és programok szempontjából, műsorok szempontjából, a szórakoztató hír, illetve sportműsorok szempontjából óriási ö, variáció és lehetőséget nyújtanak. Tehát nem kéne, hogy feltétlenül letompítsák, lebutítsák a kínálatot, csak azért, hogy ne legyen annyira széttöredezett a közönség. Szerintem nagyon kényes az egyensúly, elnök asszony. De alapjába véve végül is mindig az a lényeg, hogy szolgáltatót választhassanak a fogyasztók. Brüsszelben még mindig csodálatba ejt engem az, hogy a tévészolgáltatók nem tudnak egymással versenyezni ha az ember az egyik kommunben lakik, akkor egész egyszerűen rákényszerítik, hogy azt a tévé előfizetést válassza, nincs lehetősége. És ez az üzleti élet szempontjából is káros. Az életünkben különböző helyzetekben vagyunk, de több száz tévé csatornához hozzáférhetünk. Lehet, hogy én nagyon régi módi vagyok, de a több száz csatornán elérhető műsorok 90%-át teljes mértékben borzasztónak érzem. De hát ez azért még nem elégséges kifogás ahhoz, hogy leszűkítsük a választási lehetőséget. Épp ellenkezőleg a kereskedelmi hátterű, csak úgy, mint a közszolgálati hátterű embereket arra kell ösztönöznünk, hogy jó minőségű tartalmakat biztosítsanak, és aztán azok az emberek, mint például én, leragadhatnak bizonyos műsoroknál, amelyek hogyha eléggé széles körben és versenyszerűen támogatnák őket, akkor nagy sikerek lennének. Köszönöm, és K. Ivet asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Ivo Beletnek a jelentését, a jelentés tervezetét. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló kiinduló pont, ezen alapján, ez alapján folytathatjuk a vitát. A szempont, az én szempontom szerint csak néhány apró módosításra lenne itt szükség, hiszen nagyon széles körül átfogó ez a jelentés. A probléma, amivel valóban foglalkoznunk kell, már kollégák említették ezt, ez az a kérdés, hogy ebben a jelentésben mennyire állítjuk pellengére a tagállamokat. Szerintem ezt nem kellene megtennünk, de azért beszélnünk kell, hogy hogyan lehet kicsit globálisabban megfogalmazni ezt, hogy nem mindenkit egy, vegyünk egy kalap alá. Vannak problémák, amelyekről tudjuk, hogy léteznek Európában, ezeket meg kell említeni, és ezekre megoldást kell keresni. A hatos pontban egy kis módosítást javasolnék. Azt hiszem, hogy nem könnyítjük meg a saját életünket, hogyha túlságosan is megdicsérjük az Európai Bizottságot a közleményért. Ez a közlemény úgy néz ki, ahogy kinéz, olyan, amilyen, a parlamentet meg sem hallgatták, és tudom, hogy a parlamentnek az el, a közlemény első ö, változatával nagy problémái voltak. Aztán a parlament végül, aztán végül is változott az első ö, változat, tehát az Európai Bizottság megpróbál bizonyos jogszabálytervezeteket benyújtani. Természetesen a közlemény az nem egy olyan dolog, amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy bizonyos dolgokat vezessenek be. E, egyszerűen csak orientációt jelent. A tagállamok ettől még nem kötelesek bármit is bevezetni, úgyhogy jó lenne egy kicsit finomítani a megfogalmazáson a hatos pontban. Egyébként szerintem jó alap, ez az anyag, és hogyan lehet egyensúlyt teremteni a tagállami problémák megoldása, a finanszírozási problémákra való odafigyelés között, és egyes tagállamokban ezeket a kérdéseket politikailag is instrumentalizálják. Köszönöm, elnök! Köszönöm, én a hatos ponttal nem értek egyet, mondja az elnök. Az üdvözli helyet azt kellene írni, hogy elismeri. Az a televíziós irányelv vitájában is és gyakran felvetettük már azt, hogy minden releváns elosztási platformon jelen lehetnek a közszolgálati televíziók és a rádiók. Ez eddig nem így volt, a hatos ezt bele kellene venni. Én benyújtok egy módosító javaslatot ezzel kapcsolatban. Az M preambulum bekezdésre is ez vonatkozik. Támogatom azt, amit mondtál a megfigyelő központtal kapcsolatban Strasbourgban, amely kiváló munkát végez. Nagyon-nagyon sokat tettek már ezen a területen. Jó lenne egy kicsit barátságosabban fogalmazni. Azt állítjuk itt, hogy monitorozni kell, stb. Ez olyan, mintha egy nagy buzogányjal jönnénk és ütnénk a fejükre. megfelelő forrásokat kell biztosítani annak érdekében, hogy adatokat gyűjtsenek és kutatásokat végezzenek a tagállami végrehajtással kapcsolatban, vagy valami ilyesmit kellene belefoglalni, és akkor ezzel udvariasabb megfogalmazást választottunk. Boris úr következik. E, köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony, köszönöm szépen Belet úrnak a munkáját a közszolgálati média objektivitásáról beszélt, hát Közép- és Kelet-Európában más a tapasztalatunk. A Strasburgi Megfigyelői Központ ugye monitorozást végez, a közszolgálati rádiók és televíziók finanszírozásának a monitorozását. Ez nagyon fontos. A közszolgálati médiumok missziója, feladata, megbizatása, európai megbizatása is nagyon fontos. Azt vajon figyelheti-e ez a megfigyelő központ, hogy objektívak-e ezek a közszolgálati televíziók? Lengyelországban például, de máshol is a közszolgálati televíziókat egy politikai párt dominálta. És az én jelöltemet 80%-ban negatívan mutatták be a közszolgálati médiában. A lengyelországi közszolgálati média nem objektív, talán más országokban is jellemző ez. Talán ezzel is foglalkozhatna a megfigyelő központ. A másik még mindig Belet úr jelentés tervezetére vonatkozik. Azt hiszem, hogy a közszolgálati média, médiumoknak feladata, kötelezettsége az, hogy Európáról is tájékoztassanak, és 20%-ban Európában létrehozott termékeket mutassanak be. Az európai filmekre gondolok, európai filmintézetekre. Az Európai Bizottság éppen most tárgyal a tagállamokkal jegyzőkönyvekről, amelyekből kiderül az, hogy az európai eh, produkció, európai mm, készítés, tehát az európai eh, előállítású kulturális termékekben nem 50% az európai eh, pénzügyi részvétel, hanem 35%. Ez nagy fenyegetés lehet. Kína kitöltheti ezt az úrt, űrt, és Európa olyan programokat készít, amelyek csak 35%-ban készülnek európai forrásokból. Ez azt jelenti, hogy a film készítés Európán kívülre kerülhet. Az európai filmek készítése is. Ez nagy kockázat és fontos jelzés, ezt mindenképpen hangsúlyozni kell. Erről vannak még egyéb információim is. Még után szeretnének hozzászólni, mondja az elnök, Kérem, hogy mindenki korlátozza, nem kell mindent Ádámtól és Évától kezdeni, egy percben szóljanak hozzá. Sáke asszony. Thank you, Chair, and uh, I would also like to... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az előadónak a konstruktív hozzáállását. Elismerte azt, hogy a média plural, plural, pluralizmus, a közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása. a demokrácia alapkövét jelenti, és nagyon fontos, hogy se a kormányzat, se a verseny ne torzítsa a közszolgálati műsorszolgáltatást. De hogyan lehet a normákat végrehajtani? A jelentés először is a H pontban elismeri azt, hogy a média ágazatban nem lehet, nem maradhat meg a hagyományos média már anélkül, hogy új eszközökre terjednek ki, ez igaz. De itt kellene, hogy legyenek valamilyen európai normák. Hogyan tudunk hitelesen normákat elvárni a tagjelölt országoktól, hogyha mi magunk sem tudunk minimum normáknak megfelelni a közszolgálati médiában. Szerintem ez fontos. Már majdnem egy filozófiai vitát kezdünk ezzel, de mindenképpen szerettem volna rámutatni. A közszolgálati médiának a közfunkciója nagyon fontos, különböző platformokon valósul meg, ezért érdekes lenne megvizsgálni azt, hogy az innovációt hogyan lehet stimulálni, és azt, hogy a kereskedelmi résztvevőknek a közszolgálati műsorait hogyan lehetne előmozdítani, vagy növelni ezeknek a mennyiségét. Aztán a nyitott normák az online platformok esetében ezekkel kapcsolatban szeretném, hogyha alaposabban megvizsgálnánk a regionális tartalom kérdését, és azt, hogy hogyan jut el a közszolgálati műsorszolgáltatók műsora a legszélsőbb, legszélesebb körben az emberekhez. Ne csak kiegészítő legyen az ő műsoruk, hanem mindenki számára releváns. Köszönöm, Lokegárd úr, egy perc, nagyon szépen köszönöm, csak csatlakozva 12-es ponttal kapcsolatos vitához. Ilyen vita volt már az én tegnapi jelentésemmel kapcsolatosan is, a megfigyelő központot illetően. A raportőrtől azt kérdezném, azt mondta, hogy azt nézzék meg, azt vizsgálják, hogy mennyire elkötelezettek. A commitment szót használta. Fejtse ezt ki jobban. Szóval már tegnap beszéltünk arról, hogy mit kellene monitorozni, úgyhogy jó lenne pontosan meghatározni, hogy eh, mit is csináljon majd eh, ez a eh, központ. Úgyhogy ezt egy picit részletesebben, ha el tudnám mondani. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Felhájn asszony, egy percre. Először is köszönetet mondanok a raportőrért, ezért a kiegyensúlyozott jelentésért, és önnek, Pakasszony, azért a javaslatért, amit az imént tett, ez a helyes irány és az a téma, amiről Lökegárt úr is szólt, mit csináljon, mit kell megfigyelni ennek a központnak, ennek az intézménynek, ugyanis itt tartalmakról nem lehet szó, ez nagyon fontos, hogy világossá tegyük, hogy itt nem, mehet, nem lehet arról szó, hogy azt ellenőrizik, hogy valaki objektívan tudósította vagy nem, hanem a különböző ábrázolásmód biztosította a tagállamokban a különböző utakon és módokon keresztül, és a közszolgálati, hogy aztán az objektíve vagy nem a tudósítás a közszolgálati médiumban, azt viszont már a tagállamban kell tisztázni, és nem annyira, függ ez össze azzal, hogy mi, dönt, hogy mi hogyan döntjük el azt, hogy mi objektív, meg mi nem. Köszönöm szépen, Kamerévet Évet asszony. Igen, rögtön csatlakozom ehhez. Be hálás vagyok Beletúrnak, hogy elmondta, hogy hogyan kell értelmezni ezt a bekezdést, hogy itt nem arról van szó, hogy a tartalmakat ellenőrizik, hanem sokkal inkább nézzük meg, hogy a tagállamok eleget tesznek-e a közszolgálati intézményekkel kapcsolatos kötelezettségeiknek, és ez kell, hogy legyen a feladat. Tehát mindaz, ami a tartalom ellenőrzésére irányul, azt én elutasítom és hát éppen ezért nem fogadtam el a Lokegárd jelentést, mert ezt nagyon fontosnak tartom, a tartalom ellenőrzését itt nem lehet bent foglalni. Tehát jó lenne, hogyha ezt tisztáznánk, de amit elmondtál, ezt én úgy értettem. Stajanov kollega utolsóként egy percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, illetve azt hiszem, hogy ez a jelentés nagyon jó ez a Belet jelentés, és gratulálok is Belet kollégának a munkájához a még hátralévő időben, ebben a pár napban. Azt kellene elérni, hogy fókuszáljunk a minőségre, illetve az egyenlősségre a kereskedelmi és a közszolgálati médiumok között, mert azt hiszem, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a demokráciát és a pluralizmus garantálni tudjuk, tehát az egyenlőség a közszolgálat és a kereskedelmi médiumok között. És azt is szeretném megemlíteni, hogy 2009-ben 200 kereskedelmi televízió ment csődbe. Ez azt jelenti, hogy olyan 2000 fiatal újságíró lett mm, munka nélkülévé, és azért ezt érdemes lenne figyelembe venni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor Ivo, nem, még itt van a bizottság is ám. Zsoli úr, de kérem, ne többet, mint egy percet. Zsoli úr, igen, ott van, tessék parancsolni. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Entschuldigung. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés tervezet kiegyensúlyozottnak tűnik számunkra. Támogatja azt a rendszert, amely már létezik ebben a keretben, amely keretben a közszolgálati és a kereskedelmi műsorszolgáltatók egymás mellett élnek. Ez az első pont. A jelentéstevőhöz, Ivo Mellett úrhoz hasonlóképpen úgy gondoljuk, hogy az online szolgáltatások területére ki kell majd terjeszteniük a médiumoknak a tevékenységüket. 2009-es dokumentumunkban ezzel már szó, foglalkoztunk is. Az ilyen szolgáltatók szolgáltatása jelen pillanatban még nincs öm, lefedve a releváns dok- jogszabályok által, de ki kell térnünk ezekre az ügyekre különös tekintettel arra, hogy az állami támogatásokat milyen feltétel között folytat, nyújtjuk továbbra is ezeknek a műsorszolgáltatóknak. Az Európai Bizottság ma mandát mandátumainak egy részét át fogja adni az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetnek annak érdekében, hogy az Európai Tanács nyilatkozatában megfogalmazott elveket alkalmazzák az tagállamok, és ezt felügyelje a Megfigyelő Intézet. Gondolok itt az Európai Szerződés 29. jegyzőkönyvére, amely az Amsterdami jegyzőkönyvet egészíti ki az Európai Unió működéséről szóló szerződéset kiegészítvén. Az Európai Tanács ö, foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, nem az Európai Unió, mint politikai szervezet. Az Európai Audiovizuális Megfigyelő Intézetnek a működési szabályzata megfelel ennek a feladatnak. A 12. ponttal kapcsolatban már a június 1-én is hallott fenntartásokat ismét feljegyeztem, de ezekkel kapcsolatban még nincs hozzáfűzni valom. Köszönöm a figyelmüket. Lice. Köszönöm szépen, Lice asszony. Uh, Ivo, du hast das Wort. Ivo, tessék, tiéd a szó. Tessék, röviden. Igen, köszönöm szépen, Nálok asszony, röviden. Röviden reagálnék arra, amit Kölkop úr, Sárkasszony és Stojanov úrak mondtak. Természetesen nagyon fontos az egyensúly megtalálása és a kereskedelmi rendszer, a kereskedelmi ö, műsorszorok is nagyon fontos szerepet játszanak a duális rendszerben, mert különben nem lenne duális rendszer, a duális rendszer. Stojanov úr fontos kérdést ö, említett a a magán, vagyis kereskedelmi televíziók, illetve a sajtó, írott sajtó magán területén lévő magánvállalkozások pénzügyi nehéz helyzetére felhívta a figyelmet. Körkop úr a piacról beszélt, a negatív hatásokról, ez azonban nem jelenti azt, hogy a a választás szabadságát korlátoznánk. Nem, nem, erről semmiképpen nincs szó. Kamerévet asszonynak igaza van abban, hogyha hangsúlyozza, hogy a tagállami szinten mennyire fontos a szubszidiaritás elve. Ezt nem szabad nekünk sem elfelejtenünk. Még egy dolgot mondanék egyes tagállamokban az alulfinanszírozottságról. E, ez is, megval- ez is igaz, és talán itt egyértelműben fogalmazhatunk. A hatos pontban lehet, hogy tényleg túlságosan pozitívan fogalmaztam, ami az állami e, támogatásokról szóló Európai Bizottsági Közleményt e, illeti, máshogy fogalmazhatunk itt. A végrehajtás szó szót valami más szóval kellene helyettesíteni. El tudom képzelni, hogy ez nehézséget okoz ez a szó, mármint a végrehajtás. Pák asszony, ön a multiplatformról beszélt. Ez részben már szerepel az ötös pontban. valamennyi platform, ez szerepel az ötös pontban, de talán általánosabban is fogalmazhatunk, hogy ne csak az ötös pontra vonatkozzon ez. Mosz úr, azt hiszem teljesen világosan megmutatkozott az, hogy miről van szó ebben a jelentésben, de hát, hogyha kívánják, fogalmazhatok egyértelműbben is. A híres, hírhet 9-es pont, amely a megfigyelő intézetről szól. Ezzel kapcsolatban különböző javaslatokat kaptam, arra vonatkozóan, hogy új mm, megfogalmazást új módon fogalmazza meg ezt a, ezt a bekezdést. Nos, hát ami az objektivitás ellenőrzését illeti, ezt nem igazán tudom elképzelni. Hogyha engem úgy így értettek a jelentéstervezetemben, akkor rossz az interpretáció, akkor máshogy kell fogalmaznom, én nem erre gondoltam a tagállamokhoz fordulunk, a tagállamoknak kell a végre, az ellenőrzést elvégeznie, nem az Európai Bizottságnak a szerkesztőségek függetlenségéről, illetve a finanszírozásról. Tehát erről az ellenőrzést a tagállamok végzik. Lehet, hogy vannak még véleménykülönbségek azzal kapcsolatban, amit az Európai Bizottság mondott, hát erről még beszélhetünk. A 9-es pont ez egy soft megközelítés. De hát tennünk azért valamit kell mindenképpen, az elmúlt hónapokban nagyon fontos kérdések merültek ugyanis föl. Még egyszer visszatérnék a 9-es pontra. Utalnék a, a függelékre. Ez nincs benne a mai anyagban, egy korábbi anyagban van benne, de van egy melléklet, és abban szerepel, hogy kikkel találkoztunk, milyen szereplőkkel, milyen érintettekkel, az Európa Tanács eh, határozata is szerepel ebben, és eh, erre szeretnék még utalni. Nyitott vagyok, várom a kritikát, és várom a módosító javaslatokat. Elnök, köszönöm szépen. Kiválóan sikerült betartanunk az időt, elnézést, hogy eh, nagyon szigorú vagyok de ugye e, pontosan kezdünk, akkor pontosan kell befejeznünk. Mindenkinek van még egyéb feladata. Mindenki, aki még módosító javaslatot akar benyújtani, július 1-én 12 óráig teheti ezt meg. Mindenki hallotta? Jó, akkor köszönöm szépen, és akkor emlékeztetnék arra, a koordinátorokat, emlékeztetném arra, hogy volt egy ülés, illetve a többieket emlékeztetném arra, hogy a koordinátorok üléseztek. Ez ennek a határozatai, döntéseit föltettük, elküldtük mindenkinek, és kérem, hogyha ezzel kapcsolatban ellenvetésük van, akkor azt jelezzék. Nem szeretnék délután háromkor sokáig egyedül üldögélni, úgyhogy kérem mindenki pontosan jöjjön. Köszönöm szépen. Köszönöm a tolmácsok munkáját.